Ah, c'est un peu politique quand même. Okay, so, dear colleagues. Jó, kedves kollégák, A ma esti ülésünket ezennel megkezdjük. A napi rend elfogadásával kezdünk, és ha csak nincs kifogásuk ellene, akkor a Napirendet ezen elfogadottnak tekintjük. Következenek az elnök bejelentései. Semmi rendkívüli nincs. 19 nyelven biztosítottuk a tolmácsolást, a dossziékat elektronikus úton megkapták. Ami fontos, hogy a január 9-i ülést azt töröltük, pótolni fogja 13 ülésünk Strasbourgban, amikor is nagy valószínűséggel, nagy-nagy valószínűséggel Terje Boton lesz itt velünk. Az Envi és a Breton Spot ö, témájában. Folytatunk vele megbeszélést. Folytatjuk az elnök bejelentéseit a december másodikai koordinátori ülésnek az ajánlásaival, ezt megkapták elektronikus úton, amennyiben nincs észrevétel ezzel kapcsolatban, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Most pedig akkor térjünk rá a mai esti napirendünk első pontjára, 8.1.8 15-től Franz Timmermans úrral vitathatjuk meg a Green Deal kérdéseit, de ezt megelően, megelőzően még problémákat kell megbeszéljünk önökkel. Hansi Porenix van itt velünk, aki az EA elnöke. Évről évre sor kerül egy vele folytatott megbeszélésre, Ma kevésbé magával a környezetvédelmi ügynökséggel foglalkozunk, hanem azzal a jelentéssel, amelyet alig két héttel ezelőtt jelentettek meg, amely, mint tudjuk, rendkívül fontos az MV Bizottság szempontjából. Ezzel kezdjük. És 10-15 perc ideig ezt vitatjuk meg, majd aztán két percig, percig egy hozzászólást hallgatunk meg, és a, mennyiben hozzá kívánok szólni, akkor jelezik a titkárságnak kész feltartással. Köszönöm, elnök úr, tisztelt tagok, nagy öröm, hogy itt lehetek, és megvitathatom önökkel a környezet állapotáról készített jelentésünket. Önök papír nélkül működő testület, ezért kiosztottuk önöknek ezt a kártyát, amelyeknek a QR kód segítségével a, a jelentést elektronikusan teljes egészében elérhetik. A testületünk a környezetvédelmi és éghajlat kérdéseiben a legnagyobb szakértői bázisra hagyatkozik, hogy segítse ezzel az európai politikák alakítását annak érdekében, hogy a megfogalmazott célokat meg tudjuk val valósítani, mint egy 10-15 éves távlatban. Ezzel kapcsolatban jelezzük, hogy milyen trendeket figyelhetünk meg. Természetesen, hogy nem vákumban, légüres térben dolgozunk. A jelentésünk, amely globális összefüggésekben vizsgálja ezeket a kérdéseket azt mutatja, hogy sürgető a helyzet, és olyan tendenciákat látunk, amelyekre mindenképpen reagálni kell. A jelentéseink, üzenetei az IBCC jelentésével hasonlóak, a Christnek az óceánokról szóló jelentésével, és azt látjuk, hogy az változó éghajlat milyen kihatással van ránk. Az IP Best jelentése, amely a biodiverzitás kérdésével foglalkozik, amely a legnagyobb olyan szakaszt határozta meg, amikor fajok tűnnek el a, földről. Hogy a jelenlegi helyzet mennyire fenntartható, vagy mennyire nem fenntartható, és a források felhasználása milyen kihagyással van a fajokra és az éghajlatváltozásra, erről szól a jelentésünk. Nézzük a következtetéseket hogyha itt a trendeket meg akarjuk fordítani, akkor sürgős, hogy, hogy lépjünk. Másrészt olyan korban élünk, amikor a változások visszafordíthatatlanok. Azaz, ha nem lépünk, akkor ezek megfordíthatatlanak lesznek. Vannak olyan kapaszkodóink, amelyek segítenek ezeken, a, ezeken fordítani. Különféle elemekről van szó, azonban ezek az elemek összekapcsolhatók, és összekapcsolódnak. Kapcsolódnak ezek a, politikai kérdésekkel is, amelynek három fő pillére van, de amelyek közül bármely egyikkel nem valósítjuk meg, az kihatással van a többiekre, és a másik két célt sem tudjuk megvalósítani. Azt látjuk az elmúlt 5-10 évben az ábrán a, az Európa, a környezet zongora billentyűjének az ábrájához hasonlíthatnám, hosszabb időszakra vonatkozóan tartalmaznak ezek indikátorokat. És ezekből egyértelműen látszik, hogy a billentyűzet közép, közepetáján eredményeket érünk el, csökken a, a széndiokszid kibocsátás, a forrásokat hagyományos, hatékonyabban használjuk, azonban másfelől azt látjuk, hogy a terhelés a környezetre egyre erő, erősödnek, és ez visszafordíthatatlan változásokat hoz, hátrányos, káros hatással gyakorolva ez az, a környezetre és, a, mm, és az egészségre. Hogyha 2030-ig tekintünk, akkor a zöld, zöld elem eltűnik, és ennek egy nagyon fontos üzenet van. És nem azért, mert az európai politikák nem érnének semmit, hanem azért, mert az általános szisztemikus nyomások, amelyeket a, a környezetvételmi változások gyakorolnak, gyakorlatilag még nem változnak meg, nem fordulnak meg, továbbra is negatív nyomást gyakorolnak a, a, a, a, a földre és a társadalmainkra. Azt látjuk, a, a zöld vonalak esetében azzal találkozunk, ahol eredményeink vannak, a Natura 2000-es ide tartozik, a védett területek, de ha az egyéb területeket nézzük, akkor azt látjuk a trendek között, a piros vagy sárga jelűek, hogy amikor megnézzük a politikai célkitűzéseket, akkor, akkor a kitűző célek megvalósításában nagyon komoly hiányosságokat látunk nagyon dicséretes célokat hogyalmaztunk 2030-ig önmagunknak, de ezeknek a céloknak a megvalósításán erősíteni kell a tagállamokban és az ágazatokban, amelyek befolyással vannak ezekre a kritikus elemekre. Egy példát hadd hozzak. A, a, a a növények beporzása vonatkozásában az elmúlt 25 évben itt borzasztó visszaesést látunk a, a mezőgazdasági zónákban, a, a, a, a port, beporzási felelős fajok száma erősen visszaesett, és szennyezőanyagok mértéke megemelkedett, és a biodiverzitásra ez is káros hatással van. Hogyha a körkörös gazdaságot vizsgáljuk, akkor 10-13 év során ennek a körkörösségnek egy nagyon lassú erősödését lát, látjuk 7-ről 12 százalékra, de a kiúzanító tény az, hogy a körkörös gazdaságra vonatkozó elsődleges tervek a, a koncepciót elfogadottá tették, mérhető eredményeket produkált, de maga a, a trend még érdemi, érdemi változásokat nem hozott, azaz nem vált uralkodóvá. Hogyha azt nézzük, hogy milyen ambícióink vannak az éghajlat védelmében, 23%-kal akarjuk csökkenteni, és és tulajdonképpen mi vagyunk az egyetlen kontinens, amely elkülöníti a források felhasználását a gazdasági növekedéstől, és hogyha a nemzeti politikát nézzük, akkor ez a csökkenés 36-40 százalékot egységesen megvalósítanak, akkor 36-40 százaléknál marad az, a tervezett 60 százalékkal szemben. Tehát beszélhetünk 50-55 százalékot szeretnénk érni. Itt a, az íveket láthatják az ábrák, ábrákon. hogy a szennyező, szennyező anyagok milyen, hatá, milyen terhelést jelentenek, akkor azt látjuk, hogy Európában a, a, a kockázatfelmérés a legjobb a, a világban, az EK-ban, vagy a Helsinki-ben, az EFSA, a Pármában működő élelmiszerbiztonsági hivatal működését nézem, de hogyha azt nézem, most a 100 ezer vegyi anyagot, amelyet a, a gazdaságunk használ, ezeknek tulajdonképpen csak egy töredékéről tudjuk, hogy igazából milyen kockázatokkal is járnak. Éppen ezért itt még nagyon sok tennivalunk van, a vegyipart nagyon alaposabban meg kell néznünk, és, és olyan céli, célkitűzéseket megfogalmazni, amely például a zöld, zöld vegyipar, vagy a, a tervezés révén biztosított környezetbarát megoldásoknak még el kell terjednie. Itt egy jéghegyet látnak, de itt egy, nem egy olvadó jéghegyel van dolgunk, amely amely, amely nő, a, a, a, hogyha a permafrost olvadásával azt látjuk, hogy nagyon veszélyes anyagok kerülnek az óceánokba és a környezetben. Az egyik válasz, amit kaptunk Európában a komplex problémákra, hogy a, ha hogyha azokat a szektorokat vizsgáljuk, ágazatokat, amelyek a legnagyobb veszélyt jelentik a, kör, a, a környezet számára az elmúlt 25 év vonatkozásában minden esetre. És hogyha most a, a a, mezőgazdaságban felhasznált nitrogén mértékét veszem példakon, akkor világosan látjuk, hogy a, a kap különféle lépésekben próbált zöldebbé válni, vagy próbáltuk zöldebbé tenni, ugye az, az, az élelmiszerminőségre, a vízminőségre gyakorolt hatás területén egyáltalán nem értük el a célokat. Meg vagyunk győződve, hogyha szeretnénk kilépni ezen terhelések alap alól, akkor sokkal jobban kell értenünk a politikánkat és elfogadtatnunk azokat, és az élelmiszer rendszerén belül, nem csak a, a mezőgazdaságban, mert nem szabad ö, az élelmiszer kérdését csak a mezőgazdaság vonatkozásában ö, vizsgálnunk, hanem az épített környezetig el kell jussunk ebben. Hiszen az a társadalom, amit kialakítottunk, jobb élelmisz, életszínvonalat biztosított számunkra, de meg kell vizsgálnunk azt, hogy a, mik a fenntartható gazdaságnak a mozgatórugói, és mi az, amitől fenntarthatatlan a gazdaság. A talaj és az minőség vonatkozásában ugyancsak el, elbuktunk, ha a fenntarthatóságban gondolkodunk, akkor a vegyipar vizsgálnunk, a, a Save by Design rendszernek erősebb szerepet kell kap, kapnia. E, ezt nem a Berlema vagy a brüsszeli hivatalokból kell megvalósítani, hanem ezek olyan célek, amelyhez az kell, hogy a társadalom egészének a kreativitására és a közösségeink kreativitásának, kreativitásának egészére lesz szükség. Ez a zöld év egy nagyon optimista év, amelyet a mm, technológiák fejlődést, az RNI mozgatja, intézményesítenünk kell ezeket, és akkor egy jobb és stabilabb állapotokat érhetünk el. Azt hiszem az is nagyon fontos, hogy hogy jobban értsük, hogy mi az, amit abba kell hagyjunk, amikkel fel kell hagyjunk, és hogyan tudjuk optimalizálni a jelenlegi e, modelleket, és hogyan tudunk megszabadulni bizonyos e, technológiáktól, például a robbanó e, motoroktól, illetve olyan támogatásoktól, amelyeknek a hatása kártékonyak. Ezek azonban konfliktusokat fognak erre eredményezni, ezzel is foglalkozunk a jelentésünkben. Azon kell gondolkodnunk, hogy mik azok a feltételek, amik előmozdítják ezeket a változásokat, mik azok a, a, a szociális és, és környezeti káros hatások, amelyekkel számolnunk kell hogy hogyan tudunk kilépni a fenntarthatatlan megoldásokból ahhoz, hogy a 2030-as célokat meg tudjuk valósítani itt vannak a legnagyobb kockázatok megítélésének, mert hogyha 2030-as célainkat a különféle területeken el szeretnénk érni, akkor ezt megvalósíthatjuk akár úgy is, hogy a jelenlegi technológiákba ruházunk be, azonban ezek révén csak marginális haszonnal járhatunk, de akármelyik szakértő megmondja, hogy a meglévő technológiákba való újabb befektetése csak marginális hasznot, hasznot hoznak, és ezek ez, ez zsákutca ezek elavult technológiákat, befagyott technológiát eredményeznek, elavuló szaktudásokat eredményeznek. Tehát itt paradigmaváltásokra lesz szükség, és ezek a legnagyobb kihívások és kockázatok a következő tíz évre. Ez az útvonalterv, ami azt mutatja, hogy az egyfőre jutó nemzeti jövedelem hogy oszlik meg Európában, és látjuk, hogy ez milyen összefüggésben van a legrosszabb levegő minőséggel. Európa egészében látjuk azt, hogy az átalakítás vonatkozásában azt is kell látjuk, hogy ezek hol koncentrálóznak. Ez, ez ugyanez csak egy kér, térkép, de hogyha azt nézzük, hogy nagyon örültünk annak, hogy a, a vasfüggöny lehullott, de a szabadsággal együtt jobb feltételeket is kívántunk megvalósítani eh, a vasfüggönytől eh, keletre. Azt kell lássuk, hogy eh, a politikák megvalósításában megmutatkozó hiányok rendkívül nagyok, itt előbbre kell lépnünk. A másik dolog az, ha hogyha a, a jelenlegi politikákra ö, helyezzük a hangsúlyt, akkor nem fogjuk tudni megvalósítani a 2030-as zöld dealnek, a Green Dealnek a céljait. A, a harmadik következtetését, hogy, az, hogy ha rossz helyekre fektetjük be a, a forrásainkat, akkor nem lesznek azok az áttörést hozó technológiát, a munkahelyeink nem lesznek versenyképesek, és végeredményben pedig ez pedig nem csak a közszférában valósítható meg, ehhez a társadalom egészének a potenciáját meg kell tudnunk mozgatni, nem csak az állampolgárét, a, vállalkozásét, a, a városokét, a, a vidékét, és együttesen tudjuk ezt megvalósítani, és akkor, lehetünk, akkor lehetnek jók esélyeink arra, hogy mi leszünk az első olyan földrész, amely az éghajlat semleges gazdaságot valósítja meg. Thank you very much. So I give the floor now to uh, Jutta Paulus. Most pedig Jutta Paulusnak szeretném megadni a szót, az ügynökség képviselőinek két szót Két percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Bojnings úr azért, hogy köszönöm, hogy eljött, és bemutatta a jelentésnek a tartalmát, ilyen jól összefoglalta a lényeget. Én magam még nem néztem át a teljes jelentést, noha hát átvettem ezt a, az iratot, amikor Brüsszelben hallottunk erről. Ez egy hosszú testes jelentés, és hát ha valaki még nem tudja, hogy mit szeretne karácsonykor csinálni, akkor úgy gondolom ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy hát belássa magát bárki ebbe a jelentésbe. Úgy gondolom, hogy nagy tudású tudósok állították össze mindezt az adathalmazt, ami a jelentésben szerepel, és hangsúlyoznom kell, hogy különösen a biodiverzitással kapcsolatos adatokat nagyrészt önkéntesek állították össze, akik nélkül nem tudhatnánk, hogy mi folyik, mi történik, és hát tudjuk, hogy vannak olyan listák Európában, amelyek a kritikusan fenyegetett kialás szélén álló fajak, fajokat említenek, de vannak egyéb olyan közönségesebb fajok, mint például a seregély vagy a, a, a fogoly, és hát ezek nagyon veszélyeztetettek, és vannak olyan fajok, amelyeket már soha örökre elvesztettünk, és hát, ahogy az elhangzott, a jó környezetvédelmi politikáinkat alássuk azzal, hogy hát sokkal több pénzt költünk el egyéb területeken, és hát a hatás elemzés sokkal jobban kéne, hogy koncentráljon a környezetvédelmi hatásra, nem csak rövid távon, hanem a hosszú távú hatásokat illetően is, tehát például a tervezés vagy a kialakítás alapján történő biztonság meghatározása a például a monomerek vagy a polimerek meghatározása a vegyi iparban ösztrogén pótot határoztak meg, nem hogy endokrin hatása van, ezeket megfelelően kezelni, hiszen logikus, hogy ezek negatív hatással lesznek a környezetre, tehát a fenntarthatóság, mint meghatározó elv a lényegi eleme a Green Deal megközelítésnek, és hát ezek szerepelnek a Green Deal közelítésben, és ezt szeretném látni a következő jelentésben, hiszen ezek, az lenne jó, hogyha ezek a sárga mezők legyenek nagyobb, egyre nagyobb mértékben váltanának ismét zöldre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tehát most akkor most térjünk át a Catch the Eye részére az ülésünknek. Oké, okay. Jutta Gütterend, Köszönöm szépen ezt a prezentációt. El kell mondjam, hogy hát nagyon erős és hatásos üzenetet közvetített. Úgy gondolom, hogy hát ez nagyon időszerű az új Green deal vagy Zöld deal hát egy időben, ami különböző területeket ölel fel, amelyekkel a következő években foglalkoznunk kell, úgyhogy köszönet illeti önöket ezért. Hát figyelmesen hallgattam és figyeltem az előadást, amikor a különböző vegyszerekről, vegyületekről, kérdésről beszélt, illetve arról, hogy hogyan lehet hát meghatározni a különbséget a mezőgazdaság szektor és a különböző funkció rovarok helyzetével kapcsolatban, illetve hogy milyen vegyszereket használnak a kártevőírtásra, és itt tovább. Úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos kérdések, és hogyha hát ezzel úgy gondolja, hogy kíván részletesebben foglalkozni, akkor ígérem, hogy ezt karácsonykor szívesen elolvasom. Még egy kérdést szeretnék tölteni ez az endokrin disruptorokkal kapcsolatos, hiszen ahogy Jutta elmondta, ez nagyon egy nagyon fontos kérdés, és hát emlékszem, hogy felkerestük az önök ügynökségét néhány évvel ezelőtt, és hát akkor bemutatták a helyzetet az állampolgárok szemszögéből, ami az endokrin disruptorokat illeti, itt a termékenységet illetően, és úgy gondolom, hogy nagyobb komolyan védelemre van szükség, védelmi intézkedésekre van szükség, hiszen mindez, amit az ökoszisztémákban látunk, illetve amit az egészség területén látunk az állampolgáraink esetében, mivel hát komoly tanulmányok állnak rendelkezésre, az endokrin eh, disruptorok hatásával kapcsolatban, illetve hát a közönséges vagy gyakori betegségekről, amelyekkel az állampolgáink szembesülnek, úgyhogy érdekes volna a jelentésben erről is hallgatni, ezt is eh, nagy érdeklődéssel olvasnám itt a karácsonyi időszakban. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen, eh, Tormács úr. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen ezt az előadást is. Visszatérhetnénk esetleg arra a diára, ahol a pillangókról volt szó? az én problémám itt a számokkal kapcsolatos, hiszen úgy találom, hogy találtam egy tudományos tanulmányt a pillangókról, és hát a vicces dolog ezekkel a lényekkel kapcsolatban, vagy a szépségüket ugye a 18. század óta tanulmányozzák, úgyhogy ezzel kapcsolatban rengeteg tanulmány van, de hogyha Flandriába mennek, akkor hát elmondható, hogy egy katasztrófával szembesülünk Flandriában, és miért van ez? Azért, mert túl hatékony a mezőgazdaság, túl nagy hatékonyság a mezőgazdaság, tehát 500 ember van négyzetkilométerenként, és mintegy 2000 szarvasmarha négyzetkilométerenként, és hát ekkora nyomással, ami a, a környezetre nehezedik, a, a pillangok egyszerűen hát esélytelenek a túlélésre. És hát ez inkább Basznak szól ez a kérdés, hogyha átérünk a sertésekre, az észak-brabanti területen, akkor itt volt egy ö, ö, sztori ezzel kapcsolatban a Süddeutsche Zeitungban néhány héttel ezelőtt, ami arról szólt, hogy hát katasztrofális mennyiségű a sertések száma Észak-Brabantiában, és hát úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is Básznak lesz tendője a következő időszakban. Köszönöm szépen! I passed this on to okay, Mr. Vizik for e Vizik úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. A négyes fejezetében a jelentésnek, az erdészettel kapcsolatos szövegben az szerepel, hogy a természetvédelem Hozza a legjobb eredményt mind a klímavédelem, mind a klímaváltozás elleni védelemben, illetve a biodiverzitás védelme érdekében. Különösen, ha összevetjük ezt azokkal a nagy intenzitású gazdálkodási gyakorlatokkal, mint például az intenzív növénytermesztés, illetve az egyéb területek. Nagyon teljes mértékben egyetértek ezzel, ugyanakkor úgy gondolom, hogy ebben a parlamentben hajlamosak vagyunk olyan megoldásokat választani, amelyek inkább az intenzív gazdálkodási gyakorlatokat célozzák meg, attól tartok, és hát úgy úgy gondoljuk, hogy ha leginkább intenzíven kéne erdőgazdálkodnunk annak érdekében, hogy minél nagyobb hasznot hajtsunk velük. Úgyhogy a kérdésem arra irányul, hogy milyen fontos az önök véleménye szerint az, hogy jól értsük az erdei ökoszisztémáknak a szerepét, szerepét, annak érdekében, hogy fenntartható átalakulást valósíthassunk meg, és hát a Green Deal fenntartható legyen. Köszönöm szépen. Basz. Nem szeretnék most itt az észak-brabanti sertésekről beszélni, csak egy kérdést fogalmaznék meg Bránix úrnak, hogyha megmutatja itt az különválasztás ábrázoló diát, hiszen ugye azt mondta, hogy helyesen, hogy Európában megtörténik ez a különválasztás. Európán kívül sok terület azt mondja, hogy ez lehet, hogy így van, ugyanakkor több, egyre több terméket importálnak, tehát ez nem ezt jelenti, hogy külön választunk, vagy mert a, hát a termelési nyomást Európán kívülre helyezzük, és importáljuk ezeket a termékeket, és hát ezt is figyelembe kell venni. Tehát, hogy milyen mértékben hát gondolkoznak azon, hogy hát Európának mekkora a lábnyoma, hogyan veszik ezt figyelembe, és hát ennek fényében hogyan valósul meg ez a külön választás. És hát esetleg érdekes volna ezzel kiegészíteni ezt az elemzést. Ez tehát az első kérdés, kérdéskör, ha tetszik. Köszönöm szépen a kérdéseket. Megpróbálok nagyon röviden, tömören válaszolni, és hogyha ennél részletesebb választ várnak, akkor kérném, hogy mindenképpen keressenek meg minket. Úgy gondolom, hogy az állampolgári tudományt említették, mi így nevezzük az önkéntesek munkáját. Egyik jelentős része annak, ami a biodiverzitás területén történik, az állampolgári, tehát az önkéntes tudósok alapul ornitológusok, pilangók, kutatók és így tovább. És hát ez az ügynökség az egyik alapítója az Európai Állampolgári Kutatói Szervezeteknek, és több projektünk is működik velük ilyen módon. Úgyhogy pont pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy az adatok egy része innen származik, és ezt high-tech területen is végezzük, olyan eszközökkel, amelyekkel az állampolgárok például a levegőminőséget mérhetnek, és amivel aztán tudományos kalibrálás történik. Tehát ilyen irányba mozdulunk el a tudomány területén. A második kérdést illetően, Szerintem a mezőgazdaság és az élelmiszer termelést illetően talán élesen fogalmaznék, hiszen ez összefügg azzal, hogy miért van szükség az élelmiszer rendszerben egy rendszerre. Úgy gondolom, elmondhatjuk, hogy négyszer fizetünk az élelemért. Egy, egyrészt adófizetőként, amikor támogatást nyújtunk a termelőknek, hiszen ez önmagában is furcsa, hogy nem érnek meg, és hát én ezt én egy kicsit bizarr helyzetnek találom ilyen módon. Másodikként ugye fizetünk akkor, amikor megvásároljuk az élelmiszert, és hát ugye nem mezőgazdasági terméket, hanem átalakított élelmiszert vásárolunk, gyakran oly módon átalakított, hogy, hogy ahhoz cukrot, zsírt adnak. Ez azt jelenti, hogy harmadszor is fizetünk, méghozzá akkor, amikor adófizetőként a klíma és környezet eredeti konzekvenciákért fizetünk, illetve negyedik, negyedszer akkor fizetünk, amikor orvoshoz fordulunk, hiszen ez nem egy egészséges élelmiszerrendszer. Európai a legegészségesebb, de talán még mindig nem elég, nem teljesen egészséges. Tehát kell legyen egy jobb megoldás a 21. században, hogy hogyan lehet az élelmiszerekkel gazdálkodni, az élelmiszert kezelni, és mi különböző elemeit ennek a rendszernek bemutatjuk a jelentésben, és hát készült egy élelmiszerrendszer jelentés is, úgyhogy bizonyos tekintetben ezzel foglalkoztunk, ami a vegyszereket illeti, a kemikáli energiákat, illetve ezek hatását a környezet, környezetre, illetve az emberi egészségre. A becslések szerint több mint 620 ezer ember hal meg ideje korán Európában a környezetvédelmi hatások miatt, és hát ezt a WHO-val együtt kialakított módszertan alapján állapítottuk meg, ami a nulla szennyezést és a vegyi politikát illeti. Együttműködünk a a kemikál ügynökséggel és az élelmiszerbiztonsági hatósággal, és hát ha kialakul ez a szakpolitika, akkor az ember tudni szeretné, hogy hogyan is alakul ennek a megvalósítása, és hát kérés lesz legalábbis e három ügynökség felé, illetve más ügynökségek felé, hogy legalábbis évente vagy két évente beszámoljanak a szennyezettség szintjéről és a vegyszerhasználat szintjéről. Úgyhogy ezzel kapcsolatban az adatok rendelkezésre állnak, csak csak nincs egyelőre ilyen megbízás, hogy ilyen jelentés készüljön évente. Nem fogok különösebben sokat beszélni a sertések, a szarvasmarha és az emberek arányáról Hollandiában ismerjük ezeket az arányokat, mint Hollandiában, mint Belgiumban, ez komoly kérdéseket vet föl. A, tulajdonképpen a pilagokat valóban régóta tanulmányozzák, ugyanígy a madarakat, a rovarokat kevesebbet tanulmányozták, de mindezek a tanulmányok ezen fajokkal kapcsolatban, a, a mezőgazdasági területeken ugyanazokat a tendenciákat körvonalazzák, tehát nagyon magas a tudományos bizonyosság a tekintetben, hogy hogyan is, milyen is az összefüggés, és hát ezhez még hozzáadódik a vízminőség, ami szintén kárt szenved, illetve a biodiverzitás, más, mert hogyha a természetes széndiokszid ciklust akarjuk felhasználni, a természetest, akkor a talaj biodiverzitást meg kell szilárdítani. Ami az erdészet kérdését illeti, hát az erdő kritikus jelentőségűek a biodiverzitás szempontjából, a vízciklus vagy a vízkörforgás szempontjából, a teljes hát klíma, klímavita szempontjából, a LULUCF szempontjából és hát ezen kívül ez a legnagyobb, a második legnagyobb hát talajborító Európában, a mezőgazdasági területek után, tehát kritikus jelentőségűek ilyen módon, és hát Európának jelenleg nincs nagyon szilárd, stabil erdőpolitikája, van egyfajta erdőkezdeményezés, de nincs egyelőre szilárd erdőgazdálkodási politika, úgy gondolom, hogy Európán kívül jobb az erdőgazdálkodási politika, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez valóban egy nyitott kérdés, amin együttműködünk másokkal a tekintetben, hogy föltérképezzük ezt a kérdést. A második része a kérdésnek az én olvasatomban az, hogy mindez, amit a biomaszával el akarunk érni, hogyha mindazokra a, hát az ígéretekre gondolnak, amiket alapul veszünk, hogy az azt mondjuk, hogy a házainkat fából, a ruháinkat, farosból fogjuk építeni és előállítani. Hát ez az egész hova vezet? Van-e elég biomassa, és honnan fog ez a sok biomassa származni? És hát meg kell nézni magát a rendszert is, hogy ez a legintelligensebb megoldás-e, hogyha ezt egy belső égésű motorban dízellel keverjük, nem lehet ezt valahogy jobban felhasználni bioüzemanyagként, nem mondok ki semmit, elvi kifogásom nincs a bioüzemanyag ellen, de honnan származik, mivel verseng, és hol végzi. Ezek komoly kérdések, amikkel foglalkozni kell, amikor a fenntarthatóságról beszélünk. Aztán Basznak a kérdése ugye arra vonatkozott, hogy, hogy hát hogyan is különítünk el, vagy választunk külön van. Részben ez azzal függ össze, hogy a termelést elvittük Európából kívülre. Ezek értékláncok és fogyasztási és termelési láncok globális szinten. Több munkát is végeztünk itt a lábnyom vizsgálatával kapcsolatban. Az import és az export mérlege, de hát a hivatalos jelentésünknek az ENSZ 3C metodológiát vagy módszertant alkalmazzuk. Itt teritoriális kibocsátásokról van szó. Végeztünk becsléseket az import-export hát egyesülel kapcsolatban, tehát ez részben benne van a jelentésben, és hát sokkal szélesebb körű a tudásbázis. Az online található jelentésben egy csomó ilyen hiperlink van, a több mint 250 hát háttérjelentésre hivatkozva, és hát mindarra a végtelen mennyiségű adatszetre, amire ez az elemzés épül, tehát az online report tulajdonképpen hát megnyitja az utat a teljes adatbázishoz, amit kialakítottunk. Thank you for we <coughs> still... Köszönöm szépen, még van hat hozzászólónk. Margaret Hogannal kezdeném. Köszönöm szépen, és köszönjük, hogy eljött, és köszönjük, hogy ilyen világosan fogalmazta meg az üzenetet. nem vagyunk mindig szokva ahhoz, hogy ilyen világos üzeneteket hallunk, és hát ön nem csak leírta azt, hogy mi szerepelt a környezettel kapcsolatos vitákban évek óta, amik aztán nagyon kevés és hatást értek, és hát várakozással nézem tehát az, hogy hogyan fog ez a Green New Deal-ben megjegyezni, és hát remélem, hogy valamilyen valamilyen mechanizmus lesz, ami hatást fog elérni, és hát a, amennyire én tudom, a bizottság meg fogja az innovációs elvet megvalósítani, ami hát egy kicsit ijesztő, de ha az innováció egy, ahogy ön is leírta, valami folyamatos, gondoljunk itt az elektromos autókra, az elektromos biciklire, hát ezek elég különböző fejlesztést jelent a közlekedésben. Ahogy ön is elmondta, mostanra talán elértük a, a határát annak, hogy milyen hatékonyságnövelést lehet elérni, úgyhogy hát én kicsit skeptikus vagyok ezzel a különbáztása kapcsolatban is, tehát szeretném megérteni azt, hogy figyelembe véve a bizottság munkáját is, ugye itt a, a mezőgazdasági vízszennyet, vízszennyezésről beszélünk, a bizottság nem tud tesz sokat ez ügyben, csak beszél, beszél, beszél, és hát ezért is olyan könnyen lehet ezt így folytatni, és hát ilyen módon az endokrin destruktorokkal kapcsolatban már egy évtizeddel nincs előrehaladás a bizottságnál, és nem tudjuk, hogy milyen gyógyszerekről van szó, és mi a hatás, úgyhogy úgy gondolom, hogy itt egy komoly, komoly ponthoz érkeztünk. Köszönöm szépen. Thank you, Chair, and thank you, Director. I will continue in Spanish. Köszönöm, elnök úr, spanyolul folytatom. Eh, si puede ir a la diapositiva donde ott a, a, kérem menjen vissza arra a diára, amelyikben a zongora volt, és ahol azt láttuk, hogy a földterületek védelméről szóló rész az zöldben szerepelt. Az úgy tűnne, mint hogyha a legjobb gyakorlat lenne, de én nem tudom elfogadni ezt a zöldet, és el is mondom, hogy miért, el is magyarázom. Ugyanis a, két, a Natura 2000-es területeken, legalábbis azokban, amelyekben voltam, ezeket a régiók kezeli a tagállamokban. Én úgy tudom, hogy vannak bizonyos bírságok azért, mert nincsenek kezelési tervek. Négy éve kötelező a végrehajtási terv létrehozása, és azóta ezek nem születtek meg. Ez a jelentés kiváló, nagyon jól van felépítve, és nagyon szépen mutat, de az aggaszt, hogy ott azt látjuk, hogy 2020-ban ezek a zöld részek a, a táblázatban, ez azt jelenti, hogy bizonyos területek, bizonyos területeket teljesítettük, annak ellenére, hogy nincsen semmilyen végrehajtási terv, ez azt jelenti, hogy a habitát irányelvnek a, az előírásait nem teljesítik, továbbra is folyik a bányászat a natura területeken, amelyek igen érzékenyek és kiemelte az erdészeti politikáknak a jelentőségét. Nagyon fontos, hogy egy ilyen legyen, mert most ősi erdőket, régi erdőket próbálunk átalakítani olyan területekké, amelyekben ipari termelés folyik, nevezetesen fákat nevelnek a, a bútoriparba, a papíriparnak, és ez nagyon súlyos. Köszönöm szépen. For, <coughs> sorry, for renew, Mr. Oicik. Köszönöm, Oicik úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az érdekes előadást Köszönöm az előadást és a jó kérdéseket is, amit a kollégák feltettek. Van egy konkrét ábra, amit mutatott, ami ö, ö, foglalkoztat engem. Az új, ö, az Európát elborító ö, smog ö, felhő, és hát azt látom, hogy két fontos tényező van Egyrészt a, a szénerőművek és a mm, szénnel fűtés a háztartásokban, és arra lennék kíváncsi, hogy a Just Transition, egy igazságos átmenet kívül. Tehát igazából nem tudjuk, hogy, hogy Európában mi az elfogadott levegő minőség. És a WHO valójában nem a legmagasabb standardet képviselő minőség minőségében, hanem a legalacsonyabb közös nevezőt, amit mindenki hajlandó volt elfogadni. Hogy néz neki ez az ábra, hogyha mondjuk a WHO standardot vennénk alapul? Köszönöm Goe részéről, Kukeris úr. Köszönöm, önök úr. Köszönöm igazgató úr a jelentést ez lesz a karácsonyi olvasmányom. Hát elég szomorú kilátásokat látunk itt, és ezt a jelentést a saját ügynökségünk fogalmazta meg. És hát ki kell, hogy higgyünk a, a tudománynak, és hát megfelelő politikákat megvalósítsunk. Hát visszatérve erre a zongora billentyűzetre, hát ezzel requiemet nem fogunk tudni játszani. Tehát sem a sertéseknek, sem a pillangóknak nem kedvező, amit ebből, ebből ki tudunk olvasni, le tudunk játszani. Itt azonban nem szabad lelőnünk az zongoristát, mert a mi dolgunk az, hogy megvédjük a, a, a megfelelő jogokat és az európai zöld dílt meg kell valósítsuk annak érdekében, hogy ezek itt a billentyűk zöldek legyenek, és ne pirosak. És hát föl kell vállaljuk azt, hogy ezt, ezt megvalósítsuk. A kérdésem az, hogy ebben a rendkívül sürgető helyzetben ezek az adatok, és ezek a tanulságok hogyan tehetők elérhetőbbek az állampolgárok számára, azért, hogy az elmúlt következő öt évben érdemi változásokat tudjunk ezek révén elérni. Köszönöm, zen kolléga. Az én szempontomból az intenzív mezőgazdaságnak együtt kell haladnia a biodiverzitással. A lakosság 10 milliárd lesz, 10 milliárd lakosa lesz a világnak hamarosan, és egy olyan módját kell találni, ahol a biodiverzitás és az intenzív mezőgazdaság együtt tud létezni, egymás mellett. És ezt a közös agrárpolitikában és a zöld dílben kell, hogy legyen. Tehát fenntartható mezőgazdasági termelést kell elérni. Köszönöm. Eleonora Evi, non inscrit. Sì, grazie. Uh, I'll speak in Italian. Um, io vorrei farle... Két kérdést szeretnék feltenni. Az első egy olyan téma, amit ön is említett korábban, a talaj kérdését. Az ön jelentéséből ugyanis kiderül, hogy a talaj minősége sajnos nem jó, az utóbbi 10-15 évben sajnos sokat romlott. Jelenleg ugyanakkor nem létezik egy európai irányelv ezen a területen, sajnálatos módon, és tudjuk, hogy milyen okok miatt nem született. Nincs Európa irányelv tehát. Én meg szeretném kérdezni, hogy az Európai Bizottság a biodiversitásról szólt kiadott egy, egy munkát. Ön szeretne 2030-ig egy a talaj, a talaj minőségre vonatkozó anyagot kiadni hamaros, nemrég Olaszországban elkészült egy jelentés együtt az, az IZDEM és az orvosok a környezetért bemutatta az, hogy Oroszországban a a hulladékok elégetés tekintetében 13 millió e, tonna e, hulladékot e, tudnánk elégetni az elmúlt évben 9,9 tonnát égettek el, millió tonnát égettek el Olaszországban, de tekintettel arra, hogy a hulladékokról vonatkozóan van egy irányelv, szeretném megkérdezni, az, mi az ön vélemény ezzel kapcsolatosan, már pedig különböző lobbik nagyon sokat dolgoznak azért, hogy további szín, hulladék égető központok létesüljenek. Szeretném tudni az ön véleményét erről. Grace Thank you very much, Chair. Um... Grace Sullivan az utolsó kérdés. Köszönöm. Köszönöm az előadást. Ez a jelentés rendkívül fontos számunkra, a politika formálói számára. Az EA igazgatójához a kérdésem a következő. Az MFF javaslata értelmében az önök költségvetése viszonylag stabil. És az EA költségvetésében 14%-os csökkenést látunk. Milyen kihatással van ez az hogy befolyásolja ezt az önök munkájának megvalósításában, hogy emellett is tudják biztosítani megbiztató adatokat? akkor engedjék meg, hogy én is feliratkozzom a, a kérdezők közé. Ha visszatérünk arra az ábrára, amely a különféle célkitűzéseket foglalja össze a szén-dioxid kibocsátás vonatkozásában, a gazdasági elemzés, ami ezekhez az egyes pontokhoz kapcsolható, tehát minden egyes célkitűzéshez kapcsolódóan még akkor is, ha tudom, hogy Franz Timmermans perceken belül itt lesz. De a következő ugye a kérdés, a, ugye a hatásvizsgálat. Ebben az EA-nak a szerepe mi lesz a következő négyet évben? Nagyon köszönöm az össz valamennyi kérdést, igyekszem a lényegre törően válaszolni ezekre. Számos kérdés hivatkozott érthető okokból az európai zöld vagy a Green Deal-re. Hogy mit tudunk erről mondani ez idáig. Hiszen még nem volt olyan politikai iránymutatás, amelyet ennyire összehangoltak volna a tudományos ismeretekkel tehát ez idáig erre példát még nem láttunk, hogy ilyenfajta összehangolás, összehangoltságra kerüljön sor. Kapcsolódunk -e a folyamathoz? Hogyne. A, Digi, a Környezetvédelmi Főigazgatósággal együtt dolgozunk, a Digi Klímával. Jók a kapcsolatunk a Franz Timmermans alelnök a Mári titkárságával. Tehát a tudásunk az beépül ezekbe a javaslatokba, különösen a, a, az utánkövetésbe, a, a monitoring jelent, jelentésekbe. A válaszom egyértelműen, hogy igen, ott vagyunk, jelen vagyunk. Az Európai Bizottság elnöke fogalmazott úgy, hogy csak azzal tudunk megfelelően bánni, amit mérni is tudunk. Én úgy látom, hogy az, az európai Green Dealnek az új elemeit megtaláljuk azokat az új mérhető vagy mérési pontokat, amiknek itt szerepel ez. Ami a védett területeket illeti, válaszolok González úrnak, valóban. A State of Nature, azaz a természet állapotáról szóló jelen jelentésünkben a természetről szóló irányelvet is értékeltük. A következtetéseink két szemből érdekesek vannak. A védelem alatt nem álló területek, azonban vannak olyan, tehát ezen a helyületen a, a védelem hiányzik, más helyek meg azt találkozunk, hogy vannak ugyan védelem alá helyezett területek, csak azoknak a védelme nincs megfelelően menedzselve azt hiszem, van egy harmadik dolog is, ami világosá vál, ez is ez kapcsolódik a talaj és az erdő hasznosítás kérdéseihez, hogy a biodiverzitás érdekében folytatott csatát nem fogjuk tudni megnyerni az európai földterületnek csupán 20%-án. Amit tettünk itt, az, az nagyon derék, de ez önmagában nem oldja meg a problémát. Az, az európai területek vonatkozásában a, a tengeri környezetről is kell beszélnünk, és a, a, tengeri, a tengereink vonatkozásában pedig aztán végképp gyengén állunk. Nincsenek a, a, a szárazföldhöz hasonlítható méretű védett tengeri területünk. És hát ahogy a, a, a tengeri környezet meg aztán végképp képlékenyebb, ha szabad így fogalmazni. A Just Transition, ugye a környezetvédelmi igazságosság vonatkozásában mutattam egy ábrát, ami azt mutat, ami ezzel foglalkozik, de ennél sokkal részletesebb adataink is vannak, amik részletekre, városokra bontva megmutatja a, a helyzetet, a, a, a gazdaságnak a szerepét, különféle rétegezettségben vannak adataink erről. Ebben a szociálisan igazságos átalakításra nem csak összegeket fordítanunk, hanem figyelnemmel kell kísérnünk, monitoroznunk kell. A nagyon jó adataink vannak a környezeti kérdésekről, a kérdés azonban az, hogy kinek van mandátuma és kinek van jogosultsága és eszköze, eszköztára arra, hogy ezeket összefésülje. Lehet ez az Eurostat is, vagy vannak olyan dolgok, amit magunk is tudunk, ha kapunk erre a mandátumunk, hogyha erre, hogyha erre van eh, jogalap. És ez egyik dolog, amikről tanulhatunk, akár az Egyesült Államoktól, hogy a környezetvédelmi igazságok, igazságosságról szóló törvényt már 20 évvel ezelőtt meghozták. És ők 20 éve készítene ilyen jelentéseket, és ez tényleg adatokon tényszerű megállapításokon alapul. lehet lássunk el azt, hogy hol van, hogy milyen következményekkel jár, amit, amit fel tudunk mérni, és ezeket az eredményeket le kéne tennünk az asztalt. A szakmai standardok vonatkozásában pár héttel ezelőtt Pozsonyban egy tiszta levegővel foglalkozó konferencia volt, egy levegőminőséggel foglalkozó index, aminek eredményeképpen Európa egy 20 ezer városára kattinthatunk rá, és szinte valós időben láthatjuk az adatokat, sőt, összehasonlíthatjuk az egyes városok levegő állapotát, illetve ezeknek a WHO standardokhoz viszonyított szereplését. És tehát mintegy száz ennek eredményekében mintegy 140 ezer ember élete védelmében érünk el eredményeket, akik nem halnak meg idő előtt a levegő rossz minősége miatt. Ami itt a zongorabillentyű ábrát illeti, egyetértek a hozzászólóval. Hát ezt mutatják a trendek. Azonban, hogyha az Európai Green Deal-t megvalósítjuk, és hogyha több város teszi meg azt, ami a, az Európai Zöld Főváros program tagjai valósítanának mag, akkor igen, alakíthatjuk a, a jövőnként, és akkor elérjük azt, hogy ez a, ez a színskála megváltozik. Folytatjuk persze úgy is, mint idáig, de a, a, a világ azt üzeni, a föld azt üzeni nekik, hogy ez gyerekek nem lehet. Ez nem, nem, nem fenntartható, és hiszek abban, hogy egy másmilyen jövőt valósíthatunk meg, emére majd még kitérek, hogy az adatokat elérhe, elérhetővé tegyük az állampolgároknak, ő, akár öt évenként? Hát hogy ne? Ezt a mai állampolgárok számára, akik intuitív módon használják az internetet, a tavaly évben több mint 3 millió kattintottak, a tavaly évben akár 13 milliót elért a, a, mm, a honlapunk elérésének a száma, tehát kattintottak ezekre. Tehát ehhez a, a Kopernikus beruházás, illetve program alapján geospeciális stacionárius adatokat is fel tudunk tüntetni, és az élelmiszer lánc és a mezőgazdasági gyakorlat vonatkozásában, a halászat vonatkozásában pedig azt kell mondjam, hogy itt, itt, itt különféle céloknak kell tudni megfelelni, a társadalom elvárásainak, az egészséges élelmisének, a ö, ö, olyan ö, fogyasztási gyakorlat, amely nem Európán kívülre helyezi a, a a, a környezet terhelést, az egészséges környezetről önmagunk vonatkozásában, az élelmiszer és a, a föld egész szempontjából érdemes beszélnünk. És, és az emberek egy vonatkozásban például egyfajta regeneratív mezőgazdaságot szeretnének látni. Ez egy, ez egy high-tech megközelítés, de lehet konzervatívabb módon is, de mindkét irányban van lehetőség arra, hogy megújuljunk ez a, ez a, ez a farm to fork, tehát a, a gazdaságtól az asztalig terjedő ívet vizsgáló elemzéseinkben. A, a, a talajra rendkívül nagy a nyomás, sokféle nyomás, a talajminőség, a, a, a, a, a land grabbing, ugye a föld kisajátítása, a, a, a, a pollenizálás problémái is meg, megjelennek Európában és amit jelenleg látunk, az egyáltalán nincs összhangban a céljainkban, a talajnak a, a, a restaurációja, az mindenképpen beemelendő a programba, illetve a, a politikákba, illetve a a, a, a semleges kibocsátás eléréséhez a jelenlegi politikáinkat is sokkal hatékonyabban kell megvalósítani. Az Egyesült Államokban egyébként, amikor ott éltem, azt láttam, hogy azt mondják, hogy nem szabad, hogy úgy bánjunk a, a, a földdel, mint hogyha e, e, e, mint a szemét volna. A költségvetésünkre vonatkozó kérdésről. Tehát a jelenlegi javaslatban azon kategóriába tartozunk, amelyeket némi eufémizmussal úgy mondhatjuk, hogy stabilizálták a költségvetését. A bizottság javaslata értelmében mint egy 14%-kal csökkentik a költségvetésünket, hogyha ezt átfordítjuk, amiből ugye vannak fix költségeink is, aminek ennek a nettó hatása az, hogy, az, hogy a stábunkat mintegy 20-25%-kal csökkentenünk kell, ami összeegyeztetetlen mindazon elvárásokkal szemben, amiket megfogalmaznak velünk szemben annak érdekében, hogy támogatni tudjuk munkánkkal az európai zöld megvalósítását. És ehhez hozzátartozik az, a monitoring és az elemző munka is és azt gondolom, hogy a politikai célokat összhangba, szóljuk, összhangba hozzuk a, a feladataink ellátásával. Mi egy kis ügynökség vagyunk, 210 vagyunk. És és azt látom, hogy a mi költségvetésünk az, az össz, itt az öt költségvetésnek a, mint egy ezred százalékainak minősül, tehát abszolút kerekítési hiba vagyunk. Úgyhogy ez, ez értjük a felvetést. Az elnök kérdésére válaszolva, hogy milyen inputtal rendelkezünk arra, hogy milyen makrogazdasági hatása lenne, ágazati hatása lenne, hogyha az egyes területeken tényleg 40-50%-kal sikertene csökkenteni a kibocsátást, vannak olyan területek, ahol ezről megvilá, alapos van látjuk, hogy hol vannak ezek a befagyott, befagyott technológiák, eszközök, a, a, a mobilitásra milyen hatással van mindez és azt látjuk, hogy Európában sokkal nagyobb beruhátásokra lesz szükség, hogy, hogy ezt lássuk, illetve meg tudjuk valósítani. Az Európai Uniós rendszerekben ezek az információk részenként megtalálhatók, szívesen segítünk abban, hogy ezeket összefésüljük, össze vonjuk, és akár csak virtuális módon és össze lehet kapcsolni azokat az adatbázisokat, tudásforrásokat, amelyek egy ilyen összképet kikerekíthetnének. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Most egy két perces lezárásra kerül sor. Professzor Henel Neitz, a mene köznéződelmi ügynökség igazgató testületének tagja. Köszönöm szépen, az ügyvezető testület tagja vagyok, és professzorként dolgozom a Lundi Egyetemen Svédországban. A ma bemutatott munka úgy gondolom, hogy nagyon fontos a tekintetben, hogy hogy lehet Európa számára, illetve a Green Deal érdekében kapacitást építeni. Az ügynökségnek az ereje a tudásban rejlik, az adatokban, az elemzésben, az értékelésben, és amivel a döntéshozatal tudja elősegíteni előnek találom azt a hálózatot is, amivel rendelkeznek Európában, illetve a tagállamokban. Az ügynökség egy nagyon kicsi ügynökség, ahogy ez már korábban elhangzott, Brunex úr szájából, és hát különösen mindazon téma fényében, amivel foglalkozni szeretnénk, és hát nagyra értékeljük azt, hogy újabb és újabb témákat vetnek föl, ezekből kis ízelítőt kaptunk ma, ugye a mezőgazdaság, az élelmiszer, és így tovább. Az ügynökség most alakítja ki a 2020-2030-as stratégiáját, ami egy nagyon fontos munka, és hát számos hát kérés, illetve kívánság van a tekintetben, mivel szeretnénk foglalkozni. Szeretnék azonban egy további hát kívánságot megfogalmazni, mert az a munka, amit itt ma beterjesztetek, ez nagyon nagy jelentőséggel bír, és szeretnék évről évre látni egy rövidebb változatot ebből, amivel hát emlékeztetnének minket arra évről évre, hogy mi az, ami a jövő szempontjából nagyon fontos számunkra. Köszönöm szépen. Uh, Talán egy rövid választ, egy utolsó választ erre. Van egy éves ilyen indikátor jelentés, amit hát a parlamentet terjesztünk. Ez nem ugyanaz, mint az az eszmecsere, ami jelenleg folyik arról, hogy hogyan lehet a fenntartható fejlesztési kezdeményezéseket, illetve a zöld dílt nyomon követni. Én úgy gondolom, hogy ezzel az átfedéssel, ami jelen van, eszmecserét kell folytatni egyfajta hatékony, és nem pedig hát pazarló módon, oly módon, hogy hát az indikátorok egy készletét felhasználhassuk, és ezt a résztvevők, az érintettek elé tárhassuk a különböző ügynökségeknél, hogy ilyen módon egy integrált vélemény alakulhasson ki, hogy hogyan lehet ezt a munkát tovább folytatni, és hát valóban évről évre újabb igények fogalmazódnak fogalmazódnak meg, amikor a költségvetési vita folyik a parlamentben, akkor minden évben azt látjuk, hogy hát ez a lista bővül. És hát szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a parlamentnek azért a támogatásért, amit élveztünk, különösen ebből a bizottságnak a részéről a 2020-as költségvetés tekintetében, ahol is hát bizonyos erőforrásokat kapott az ügynökség, és ez kritikus jelentőségű, mert hát ez azt jelenti, hogy a tendenciát alakít alakítani tudjuk, hiszen bizonyos munkatársakat elvesztettünk a megszorító intézkedések hát, következményeként, úgyhogy hát kifejezném nagyra becsülésemet a parlamentnek. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Most tehát folytassuk a munkánkat. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy körünkben tudhatjuk Timmermans első alelnök urat, aki hát csak néhány nappal van a Green Deal plenáris ülés elé történt beterjesztése után és hát nagyon érdekes lehetőség ez a bizottság tagjai számára, hogy elmerülhetnek olyan témákban, amelyeket a plenáris ülés csak érintett, úgyhogy kezdjük az ülést egy 10-15 perces előadással, amit Timmermans úr tart, ezt követően átadjuk a szót a koordinátoroknak, két-két percet kapnak, és hát már megvan a listánk, ami a hozzászólókat illeti. Tehát kezdjük egy 10-15 perces előadással Timmermans úr részéről. Köszönöm szépen! Nagy meglepetéssel látom Bast és a Madrid delegáció többi tagját. Azt hittem, hogy megelőzöm önöket, de hát úgy tűnik, hogy nem sikerült, már itt vannak. Holnap fogunk Madridról beszélni, ha jól értem, a plenáris ülésen. Egy dolgot azonban elmondhatok ezzel kapcsolatban, ez pedig az, hogy a világ szeme rajtunk áll. A Green New Deal, a Green Deal, az Európai Green Deal, hát ez mind nagy, mind nagy érdeklődés övezte Madridban, és újra meg újra megkérdezték tőlem, hogy miről is van itt szó, és mit jelent ez. És hát a az amerikai vezetés hiánya azt, jelez, azt eredményezte, hogy ugye, sőt, emellett ugye a kínaiak se biztosak abban, hogy milyen kezdeményező szerepet akarnak ebben játszani, és ilyen módon ennek fényében az európai szerep egyre nagyobb, és hát a Green Deal egy ö, ö, hasznos eszköz lehet, amivel ig- mutathatjuk, hogy készek vagyunk felelősséget vállalni, és vezető szerepet játszani, és tudunk valamit kínálni a világnak. Az én olvasatomban tulajdonképpen ez arról szól, hogy a gazdaságaink, a társadalmaink a legutóbbi ipari forradalom óta a hát szénalapúak. alapúak Úgyhogy tulajdonképpen szeretnénk fenntartani a jólétet, a gazdasági növekedést, az emberek jólétét, anélkül, hogy szenet akarnánk használni. Hát ez egy alapvető változás a tekintetben, ahogy a társadalmat szervezzük, és a Green Deal tulajdonképpen egy európai hát kísérlet arra, hogy a paradigmaváltást megvalósítsuk, a hát, szénalapú társadalomból, vagy gazdaságból egy olyanba, ahol hát már nyilván nincs, nem zárjuk teljesen ki a szenet, de mégis nem veszélyezteti a föld fennmaradását. Tehát tulajdonképpen a én véleményem szerint ez a lényege a Green Dealnek, és hát ezért van az, hogy ez az egyik hát legmeggyőzőbb, vagy leglenyűgözőbb projekt az Európai Unió történetében. Én nem tudok más olyan projektről, ami ehhez hasonló jelentőségű lenne. Talán a hidegháború utáni európai helyzet az nagyságrendben, a horderőben ehhez hasonlítható, de talán ez még annál is több. Ez egyfajta hát újraindítása annak, ahogy, ahogy élünk, hogy az életünket elképzeljük. Erre azért is szükség van, mert a, hát a fiatal generáció, akinek a képviselői itt vannak körünkben ma, tehát ezt kéri tőlünk az ifjú generáció. És hát miattuk is van ez a lendület, mert nemrégiben döbbentem erre rá, hogy akik tagadják a klímaváltozást, a klímaszkeptikusoknak is vannak gyerekei, és hát ezek a gyerekek is beszélnek a szüleivel, szüleikkel, és hát úgy gondolom, hogy ez a legnagy hatásúbb ö, ö, mozgalom. És az, hogy a Time Magazine egy 16 éves aktivistát nevezte ö, a, az év emberévé, ez is ezt jelzi. Úgyhogy más módon kell viszonyuljunk ezekhez az emberekhez, és hát az önök szerepe is kulcsfontosságú, mert most már nem csak elmondjuk, hogy mire van szükségünk, hanem a mi felelősségünk az, hogy ezt szakpolitikává és törvénykezésé alakítsuk. És remélhetőleg a következő öt év során egy hát egy hatalmas ezt a hatalmas olajszállító tankot új útra, új pályára helyezhetjük, és akkor innen kezdve megnézhetjük, hogy hogy vezet az út a klímaneutralitás, a klímasemlegesség felé. És hát ebben én mélyen hiszek, ugyanakkor azt is tudom, hogy ez minden nagyon bonyolult lesz, és hát ennek az elvei fogalmazódnak meg a Green Deal-ben, Először is azt szeretnénk, hogy bizonyíték alapúak legyünk, amit az elmúlt öt évben tanultam a jobb szabályozással kapcsolatban, az, hogy hogyan kell törvényt alkotni, ezt itt is föl kell használjuk, különösen mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy ha jobban felkészültek vagyunk, hogyha ellenőrizzük újra meg újra azt, hogy megvalósítható, amit szeretnénk, akkor a törvényhozási folyamat sokkal gyorsabb lehet. Nyolc hónap, hát ez, ez, ez fantasztikus volt, ez egy világrekord volt, és remélem, hogy meg, kitalálhatunk olyan módszereket, amikkel standardizálható a hatáselemzés, és ilyen módon a törvényhozók jobban és hatékonyabban tudnak dolgozni jövő nyáron. Egy átfogó elemzés készül a legjobb utakra, amikkel 20, 2050-re el lehet érni a klímasemlegességet 50, illetve 50 százalékos, 50 százalékos növekedés. Na, miért mondom a nyarat? Azért, mert fel akarunk készülni Glasgow-ra, hiszen a Glasgowi találkozó vagy rendezvú egyre fontosabbá válik, különösen most Madrid után. Itt a, nem annyira lenyűgöző eredmények fényében. És hát, hogyha ezt megtesszük, vagy elérjük, akkor meglátjuk, hogy a gazdaság különböző részei a közlekedés, az energia, építkezés és, és így tovább hogyan járulnak hozzá ezekhez a mérföldkövekhez. És akkor a cél az, hogy egy teljes csomagot alakítsunk ki 2021. júniusra. A második pillér az a Green Deal-nek a széles spektruma. Itt ez nem csak a klímáról szól, hanem a környezetről és a természetről is. Egy ökoszisztémánk van, sokszínű természetre van szükség, és ez mindkét irányban hat. Úgyhogy ez a biodiverzitásról is szól a Green Deal. Úgyhogy az, hogy több mint egy millió faj elveszett, ez nagy kockázat. Nem toxikus környezetre van szükségünk, egészséges élelmiszerekre van szükségünk, fenntartható erdőgazdálkodásra és mezőgazdaságra, egészséges, tiszta városokra, több fára, amik megkötik a széndiokszidot, tiszta vízre és tiszt, megtisztított levegőre, amit belélegzünk. Lengyel közönségünkhez beszéltem nem olyan rég, ahol is hát felmerült az, hogy meg lehet ezt valósítani. A politikai oldal azt mondta, hogy ez túl nehéz, nehezen megvalósíthat, és az emberek azt mondták, hogy ezt meg kell, meg kell tegyük, mert megfulladunk a városainkban, és ez nem elfogadható. Úgyhogy eh, úgy gondolom, hogy emellé föl lehet sorakoztatni az embereket, hogyha jól csináljuk ezt. Aztán ehhez szükség van iparra, ipari stratégiára van szükség, és eh, ez a legjobb jövőre orientált növekedési stratégia, amit el lehet képzelni. A negyedik terület, pénzre van szükség, az új ambíciókhoz beruházási igények tartoznak, 250-300 milliárd euró évente. Hát ez rengeteg pénz a következő tíz évben, mint egy három milliárd a cél az, hogy ezt a saját költségvetésünkből fogjuk betölteni a tagállamoknak a közkedásaival, illetve leginkább magánbefektetésekkel. Mindannyian dolgoznunk kell azért, hogy ezt elérjük, hiszen a, ha, ha nem teszünk semmit, annak a költsége hatalmas lesz. És ez úgy gondolom, hogy elgondolkoztató, hogy az ipar és a bankok mintha gyorsabban haladnának, mint a politikusok. Hát nem szabadna ezt megengednünk, nekünk kéne az iránymutatónak, az úttörőknek legyünk, és nem, hagyhatjuk, nem kéne hagyjuk, hogy a bankok vagy az ipar vezessen kapcsolatban. Ezért van szükség az igazságos átalakulási mechanizmusra és az ehhez kapcsolódó alapra. Ez nem arról szól, hogy ez az igazságos átalakulási mechanizmus finanszírozza az átalakulást, csak azt hivatott ezt finanszírozni, hogy az átalakulás igazságosan történik, Úgyhogy ez azokat a régiókat hivatott segíteni, ahol a kihívás még nagyobb, mint az átlagos, így lehet ugyanis igazságossá tenni az átalakulást aztán mintegy 100 milliárd eurót tudunk felhasználni technikai segítségnyújtásra, állami kötvényekkel, green bonds, és így tovább. És végül, de nem utolsó sorban az ötödik pillér, az a klímapaktum, a Green Deal az emberekről szól, és ezért ezt az embereknek kell megvalósítani, a kormányzat és a kormányok változnak most folyamatosan. Egyre nagyobb szükség van arra, hogy valamennyi érintett közvetlenül részt vegyen az üzleti közösség, a szakszervezetek, a civil szervezetek, az egyetemi közösség, mindenkinek részt, részt kell vennie az előkészítésben is, és a döntéshozatalban is. Úgyhogy a klímapaktumot meg kell tölteni tartalommal, és ehhez szükség van ennek a szakbizottságnak az iránymutatására is, hogy hogyan lehet a legjobban előre haladni annak érdekében, hogy a klímapaktum hasznos legyen. Hogyha ezt jól csináljuk, akkor ez egy fantasztikus utazás lesz hogyha nem sikerül jól csinálnunk, akkor, akkor ez lesz a következő hát Lisszaboni stratégia, és akkor mindenki gunyolodni fog rajtunk. Úgyhogy én ezt egy lehetőségként látom Európa számára, hogy újra felfedezze, újraírja magát, és én úgy gondolom, hogy ez egy lehetőség ennek a szakbizottságnak a számára is, hogy vezető szerepet játszon a parlamentben, a törvénykezésben, hogy a jó dolgot helyesen csinálja, és öt év múlva ez a projekt már visszafordíthatatlan legyen, és hát saját úton járva elvigyen minket 2050-ig. Köszönöm szépen! szépen a figyelmüket. So, thank you. So we start... Köszönöm szépen. Akkor kezdjük a kérdések első körével. Az EPP-től köszönöm szépen, elnök úr és első alelnök úr. Gratulálok a Green Dealhez, önnek, mi az EPP teljes mértékben, teljes messzélességgel támogatjuk a javaslatot, a e, részleteivel együtt, az igazságos átalakulással, az ipari stratégiával együtt, és számos olyan kérdéssel együtt, e, amelyek e, között szerepel a hatáselemzés, illetve amikor arról beszél, hogy milyen következményekkel járhat majd a konkrét törvénykezés szeretnék mint egy átkötést hát kínálni hogy a tekintetben, hogy mi történt. Ugye az eredmény hát kicsit csalódást kelt. Mindig azt mondjuk, hogy jobb, ha nincs eredmény, mint a rossz eredmény. És hát ez volt a helyzet, de a bilaterális találkozókon az az érzésem alakult ki, hogy számos nagy gazdaság kész együttműködni Európával az ambíciók, növekvő ambíciókkal, és ezért én a Green Dealnek erre a részére szeretnék központosítani, tehát egyfajta outreach legyen, és biztosítsuk mindazokat az eszközöket, amik szükségesek ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy nem, egyet, nem maradunk egyedül. A második kérdés az erdők és az erdészetnek a kérdése. Nagyra értékelem és üdvözlöm azt, hogy említette az erdő kérdését, de amikor a konkrét intézkedésekről van szó, úgy azt mondta, hogy két milliárd fát kell ültetni, Felmerül a kérdés, hogy honnan jön ennek a, erre a pénz a közös a kaptól. Ugye felmerült az, hogy a második pillért hát korlátozzuk, de ez az egyetlen módja a faültetés finanszírozásának, tehát a fenntartható erdész, erdészet finanszírozásának, és végül szeretném arra ösztönözni, hogy még együtt az olyan területeken, a common pricing területén, ahol még ez nem valósult meg, ahogy nem csak hát parancsutasításos, hanem piaci alapú intézkedésekre is szükség van. Köszönöm szépen. Thank you, Vice President uh, Timmermans. Uh, it was... Uh, Köszönöm szépen Timmermans alelnök úrnak. Nagyon érdekes volt hallgatni, amit elmondott. Nagyon érdekes volt hallgatni, amit elmondott, és a Green Deal kezdetétől, illetve múlt héttől, és a COP25-től kezdve nagyon büszke voltam, és büszke vagyok arra, hogy ennek a háznak a tagja lehetek, és hát mindazokra a dolgokra büszke vagyok, amik itt zajlanak. Mivel ez hát az egész nagyobb, mint amire számítottam, noha az elvárásaim nem voltak kicsik, ezért úgy gondolom, hogy itt valóban olyasmiről van szó, amiben támogatás illeti ön, és hát úgy gondolom, hogy ez egyfajta ajándék volt, hiszen a fiatalok figyelme ránk szegeződik, és sokat várnak tőlünk. A fiatal generáció néha követelőző, és hát ami a Green Deal-t illeti, elmondhatjuk, hogy ez csak akkor jár sikerrel, hogyha az emberek mellénk állnak, és hogyha ezt az emberek ért, és az emberek révén valósítjuk meg, és hát szociáldemokrataként és az SND koordinátoraként nagyon örülök, hogy rámutatott ilyen világosan az igazságos átalakulás fontosságára. Ez egy nagyon világos üzenet, de természetesen mindig vannak kérdőjelek, és hát keményen dolgozunk majd önökkel a következő években az ETS-ben, és hát úgy gondolom, hogy nagyon világos, hogy mit is gondol -e ez a ház e, a közúti e, közlekedésről, az ITS-ről, és hát ha, ha esetleg kifejtené azt, hogy mit gondol erről, az nagyon fontos lenne és szeretném megemlíteni a hajózás vagy a szállítás kérdését is. Tudom, hogy van ezzel kapcsolatban egy elképzelés. A kérdés az, hogy 2021-re számíthatunk-e arra, hogy az ETS átdolgozásának már része lesz, ez jó lenne hogyha esetleg erre is választ tudna adni. És hát mm, úgy értem, hogy a 2030-as célokkal összhangba hozná a csökkentési célokat ez nagyon értékes hozzájárulás. Ami a vegyszereket, a kemikáliákat illeti, csak nagyon röviden annyit szeretnék elmondani, hogy a nulla szennyezési stratégiával kapcsolatban meg tudja erősíteni, hogy vezető szerepet fognak játszani, mert ez egy kicsit úgy gondolom, hogy keltő volt, és hát ez nagyon érdekes és fontos lenne, mert azt is jelenteni, hogy a környezet a figyelem fókuszában van, és hát sok mindent látunk most folyamatban, sok minden zajlik egyszerre, gondolok itt a különböző kipusztulóban levő fajokra, és hát e tekintetben is fontos a kemikáliák szabályozása. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is. Most nem fogom felsorolni az ön teljes titulusát, mert a felszorolási időn fel elmenne rá, de rátérve a mondanomra. arról beszélt, a plotting the course fordulatot használva, hogy itt kellene egy, egy, egy plottert találnunk ahhoz, amelyik megmutatja nekünk a határidőt. Megmutatja tehát komolyan fordítva a szót, nem lenne komoly igazi határidőre, pontos határidőkre még a kínai csúcs találkozó előtt? A második, hogy milyen struktúra legyen a környezetvédelmi törnének. keretet jelent? És ha keret, akkor milyen formában keret? és a 2020-as kormányzati struktúra, vagy irányítási struktúrába hogyan illik ez? a struktúra marad ugyanolyan? Vagy, ha már tudjuk, hogy milyen lesz ennek a struktúrája, Tehát tudjuk, hogy milyen lesz a, az éghajlatról szóló törvény, akkor meg tudunk állapodni abban, hogy mik legyenek az új számok, az 50%-os csökkentés és a struktúra, az lehetővé teszi azt, hogy a, a későbbiekben tovább fejlődjünk. A csúcs találkozó után, Glasgow után, és az, hogyha sikerül, akkor, akkor tegezhet a lányok úr. <laughs> És csak Nilsnek szólíthat. Köszönöm. Köszönöm az első ö, helyettesnek, Franz Timmermansnak a kiváló felvezetést. Először is nagyon köszönöm a, a Green Tilt önnek, hiszen végre a, az új gazdaságokra az átalakítás terhét rója, tehát tényleg ki kényszeríti a változást. Ez egy nagyon fontos téma, olyan, mint egy zöld manifestum, azt mutatja, hogy ezek a politikák tényleg a, a figyelem fókuszába kerülnek, ami a, a szavakon túl ö, vagy annál is fontosabb, hogy ebből mennyit valósítunk meg, mert aztán van politikánk annyi, hogy csak na, de hogy mennyit valószínítünk ő be. Kettőre hadd hívjam a figyelmet. A biodiverzitás témájában teljes joggal állíthatjuk, hogy a biodiverzitás csökkenés az egyik legnagyobb veszély számunkra, és egyáltalán tudjuk a céljainkat megvalósítani, és a megoldás részben talán abban valósulhat meg, hogy növeljük a védett területekre. De az igazi probléma akkor nem a védett területekkel lesz, hanem a a védetlen területekre, és itt persze az egyik, a dolog mozgatórugójában az eg, e, a, a mezőgazdaság áll, és a e, közös agrárpolitikának a reformja mindegy 7 évre szól, és 2021-től ad, kezdődően a bizottság a biodiverzitás csökkenését e, befolyásoló területekre tevékenységi körökre gyakorol a hatást mint egy hét évre vonatkozza. Itt azért nagyon nehéz problémákat kell megoldani, és hogyha és ö, most megszabjuk mondjuk a, ö, az agrárpolitikát 7 évre, és aztán majd menet közben jut eszünkbe, hogy hoppá, nem is néztük meg, hogy ö, mik is itt a fő mozgatórugók nem mögött. Másrészt joggal beszél arról, hogy büszke arról, hogy a párizsi megállapodás kötelező érvényűnek kívánják tenni, azonban, hogyha most nézzük a, a múlt heti eredményeket, az az ország, amelyik aláírja a párizsi megállapodást, azonban nem annak megfelelően jár el, vegyük Brazíliát, mégis kereskedelmi megállapodást hozunk. Mert igazából a kereskedelmi megállapodás egyáltalán nem kötelező érvényű. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy milyen jó, hogy aláírjuk a párizsi megállapodást, hanem hanem a fenntarthatóságra vonatkozó fejezet is kötelező érvényűen működjön. Akkor fogunk tudni változást elérni a környezetvédelmében. Következő felszólalók. On sen tuolla pohjoisessa kyllä nähnyt hyvin selvästi viimeisen 30 vuoden aikana, mutta nem állíthatjuk, hogy a környezet nem változott az elmúlt ö, időszakban. Én éjszakról jövök. De a zöld pártok és az ő programjuk olyan őrült célkitűzéseket fogalmaznak meg, amiknek a valós élethez köze nincs. És, az, és a zöldek gyakorlatilag még, a, még az erdőgazdálkodást is támadják hazámban, Finnországban. És vannak olyan országok, ahol alig van fa, de hát az én hazámban, Finországban, hát egyáltalán nem ez a helyzet. A klímaváltozás vonatkozásában a másfél százalék a, a, a varázsszám, amit mindenki emleget. A nap pedig, amelyik mit sem tud eh, ezekről a sokat em, E, emlegetett e, szinte nonsens számokat, és ugye, biblikus képeket látunk, amikor nap mint nap a világ végét vetítik elénk. És ezek az e, túlzott célkitűzések azt jelenthetik, hogy az, az adók nagyon megszigorodnak, és mit fogunk mondani az államfog, állampolgároknak, amikor a, az üzemanyagra kivetett adót 3-4 euró lesz literenként. Tehát itt ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez utópia. Azt kell lássuk, hogy az, az, az elektronikus járműveknek a teljes széndiokszid kibocsátását nézzük teljes életciklusukat tekintve, akkor ez magasabb, mint a dízeljárműveké. Tehát gyakorlatilag itt folytogatjuk magunkat, tehát, és ezzel mit fog tudni kezdeni az Európai Unió? Minden kornak megvan a maga buktatója, és, a, és az ég, éghajlat körüli őrült felhajtás a, a, a mi keresztünk. Alexander François for ECR. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, eh, alelnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy sok szerencsét kívánok önnek szívem mélyéből. Az egyik legélesebb elme, eh, amelyel az Európai Bizottság valaha is eh, bizottság büszkélkedhetett, amit úgy hívnak, hogy zöld Deal, Green Deal, de ez valójában forradalom. Remélem, hogy el tudja adni ezt a parradalommal, de sokkal nehezebb lesz úgymond elfogadtatni az európai állampolgárokkal, hiszen gondoljuk végig a következményer. Mert a PCR készséggel dolgozik önnek an, ezzel annak érdekében, hogy egy hiteles környezetpolitikát kodjunk ki alakítani. Azonban fenntartásaink vannak bizonyos előfeltevésekkel, amely a szöveg alapjául szolgálnak, melyet múlt héten jelentettek meg. Vannak bizonyos fenntartásaink az eljárásokkal, az ambíciókkal kapcsolatban, a forrásokkal, a pénzforrásokkal, és azon feszültségekkel kapcsolatban, melyeket ez Európában és Európán kívül kelthet. Ennek jegyében azt kérjük, hogy együtt dolgozzunk azért, hogy az Európai Tanácson belül konszenzust sikerüljön elérni. Alig egy óra, órával ezelőtt az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek a jelentését olvastuk fel, ismerhettük meg, amely 2020-as céljairól beszél és ebből az derült ki, hogy a, a tagországok közül egyedül hét tagállam nem lépte túl a kitűzött határértékeket. Ezért azt gondolom, hogy nagyon nehéz lesz itt egy olyan egységes képet, és képet kialakítani arról, hogy honnét szedjük elő, biztosítjuk a forrásokat ennek, ezeknek a célnak az eléréséhez. És hogy az elmúlt hetek megmutatták, hogy mennyire nehéz leszel. És hogy Merkel kancellárt idézem, a múlt héten a határkigazítási kiigazítás Kínában önmagában kereskedelmi háborút eredményezhet. És itt még sorolhatnám a, a, a helyzetet nehezítő tényezőket. Köszönöm. Finország. Köszönöm. Timmermans úr, nagyon köszönöm, hogy eljött, és hogy megvitatta ezt a rendkívül fontos üzenetet. Fontos, hogy megértsük azt, hogy a a éghajlatváltozásra válaszul valamennyi ágazatnak együtt kell maga, ö, ö, működnie, és ennek az átalakítást segítő alapnak nem csak mint pénzügyi alapként működnie, hanem magába kell vonnia a mezőgazdaságot, gazdaságot, közlekedést, és a legfontosabb magukat az embereket is. Éppen ezért fontos az, hogy a társadalmi igazságosság ne sérüljön. Azonban vannak agályaink. Ahhoz, hogy 2050-re szén, széndiokszid szemleges legyen a gazdaságunk, a következő lépéseink a, a legfontosabbak a 2030-ra kitűző céljainkat kell először megér, megvalósítsuk. Most ez az 55 százalék az a minimum cél, aminek meg kell tudnunk felelni. És ebbe az is bele tartozik, hogy a szén felhasználás is csökken. Ha ez nem történik meg, 2040-re olyan helyzetbe kerülünk, amikor akkor még sokkal drámaibb változásokat kell tudnunk megvalósítani, hogy el tudjuk érni a széndiokszid semleges gazdaságot, ami sokkal nehezebb lesz, sokkal költségvesebb, költség, ö, ö, igényesebb lesz, mint a, mint a mostaniak megval, ö, megvalósítása. Hogyan veszük ezt figyelembe a jövőbeni jogalkotásban, hogyha, hogyha a, a, a, a a széndioksziddal kapcsolatos céljaink nem valósulnak meg, a mezőgazdaság is bajba lesz, hiszen a mezőgazdaságban egyébként nagy potenciállal bírunk, azonban nem abban a formában, ahogy eddig dolgoztunk velük. Hogyan fogjuk elérni azt, hogy a mezőgazdaság együttműködjünk velünk a éghajlati célok megvalósításában? A biodiverzitás is persze fontos, és nagyon köszönöm, hogy odafigyelnek erre. Azonban, hogy a de hogyha nem változtatjuk a a gyakorlatunkat, akkor ebből semmi nem lesz. A mezőgazdaság fő oka a biodiverzitás csökken, csökkenésének. Ez még finomságban is így van. És a biodiverzitás ugye egyáltalán nem jól működik, és egyáltalán nem valósult meg Finországban sem, Hafkarainen kollégámnak mondom. És ez az erzők vonatkozásában is igaz. Tehát számolnunk kell, hogy belefutunk olyan helyzetekbe, amik egyszerűen nem működnek eh, megfelelően, és akkor hogyan tovább. Ehhez kell a jó megfelelő stratégia. Most akkor egy eh, válasz 10 eh, percben. Hát igyekszem válaszolni. Lisa asszonynak teljesen igaza van. Ez a, ezt az üzenetet én magam is jól értettem Madridban. A következő egy évben nagyon nagy feladatot járunk számunkra az éghajlati eh, diplomáciában. Vannak jó hírek és eh, rossz hírek. A jó hír az, hogy akkor, amikor a Green Deal-t ismertettem Kanada, azt mondta, mi ugyanezt csináljuk. 2050-re környezetsemleges lehetnek, Chile is azt írta, és ezt megfelelő törvényeket meghozzák. És ott hogyan, kérdés az, hogy hogyan csináljuk. A rossz hír pedig az, hogy a tágabb nemzetközi helyzet miatt egy olyan jelentős partnerek, mint, mint, mint Kína, csak ott ülnek a kerítésen. Hát nem is tudjuk, és a többi. Brazília gyakorlatilag blokkol dolgokat, és olyan országokkal próbál ö, szövetséget kötni, amelyek egyébként hozzánk közel állnak, Afrikával. Éppen ezért nagyon fontos a, a, a velük való ö, diplomáciánk Dél-Afrikával, mert ők egyébként ö, gyakorta úgy érzik Dél-Afrikában, hogy, a, ö, hogy a gazdag világ meg magukra hagyta őket Épp ezért az éghajlattal kapcsolatos diplomáciai tevékenységet erősíteni kell, Manfred kolléga is megfogalmazta, világos az üzenet, értettem, vettem. És, és 25 érvet használok. Az erdőkkel kapcsolatban igaz, konkrét lépésekre van ö, szükség, és nagyon fontos, akkor is igaz, akkor is igazuk van, amikor azt mondják, hogy kell, hogy legyen rá pénz. De ehhez persze, hogy nomibizálnunk kell az európai alapokat. Az első pillér kapcsolatban szerintem még meg kell nézzem, nézzük alaposabban. Abból több jobban mobilizálni lehetne a, a közös agrárpolitikán belül is, ami az erdészetet illeti. A, a, tehát az a leg olcsóbb megoldási eh, lehetőség. Tehát, hogyha zöldítjük a városainkat, ez egyik legolcsóbb megold, ö, eh, eh, megoldások közé tartozik. Nem tudom megmondani, ö, hogy honnét jön majd össze az összes pénz, ami ehhez kezd, de azt biztosan tudom állítani, hogy, hogy, hogy az viszonylag olcsó Európát újra erdősíteni. És az, hogy azzal kezdjük, hogy erdőket ültetünk, vagy fákat ültetünk a, a városainkban, az, egy, az, az már egy el, el, elég jó kezdet. Kezdet. Na most a, a fagyott területekre ilyen öldeni, fát ültetni, ez nem egy olyan jó ötlet. Vagy olyan kérdésben, mint a, mint a szindioxid kibocsátásunk, vagy a szén árazás, ez egy legfontosabb kérdés. Akkor, amikor ezek az árak emelkednek, ami történik, akkor a nem fenntartható módon ö, hasznosított ö, energiaforrások egyszerűen olyan drágává válnak, hogy már nem érdemes velük dolgozni. A a szállítás, szállítmányozás az egy azon területek közé tartozik, amikor jobban sarkunkra kellene álljunk, szigorúbban kell lennünk, az országúti szállítmányozás vonatkozásában, akkor felteszem a kérdést, akkor legyen ez bizonyíték alapú meg, megközelítés. Nézzük meg, hogy pontosan hogy állnak ezek a számok, és aztán lépjünk tovább. És azt gondolom, hogy hogy ez egy jó időntött arra, hogy tényleg megnézzük a konkrét számokat, és döntsünk arra, hogy milyen irányba tovább. Abban is hiszek, hogy szigorúbbnak kell lennünk. A a, az engedmények, vagy, vagy, vagy ingyen adott kezdezményeket, vagy az olcsón adott kezded, kedvezmények vonatkozásában. Megnézzük, hogy kik azok jelenleg kapják ezeket az engedményeket. Ezeknek a feltételének a megszogorítása is lehet az egyik út és eszköz, ami felgyorsíthatja a változást és átalakulást, ami pedig a nulla kibocsátásra célozza, és hogy melyik igazgatóság foglalkozik ezzel a kérdéssel. A válaszom az, hogy a DGMV az, a környezetív akár az endokrin destruktor, vagy gátlók, vagy zöld gazdaság kérdésében is ők a fő illetékesek és az biztos, hogy ezt a kérdést alaposabban, világosabban kell, hogy lássuk majd. Amire Nils kérdezett rá, az maga a, a, a kitűzött határidők, a Én azt gondolom, hogy itt igazából ezt az időtervet a vége felől kell megrajzoljuk, hogy mit kell megtennünk most ahhoz, hogy 2050-re elérjünk oda. És a környezetvédelmi térvénye kapcsolatban a főigazgatóságok tárgyalnak -e egymással, hogy milyen legyen ez a környezetvédelem szóló törvény. <laughs> Igen nyert. Közben gyerekhangot megdicsérte a Timmermans úr, hát ezen a nyelven már nem tudok, kisebb voltam, amikor még a gyerekeim még kisebbek voltak, még nekem is ment. Mondja. A szóló törvényt a lehető legpretizebben kívánjuk megfogalmazni, hogy 2030-as célok megvalósuljanak, mert a környezetről szóló törvény, ha, hát, ha csak annyit, annyit mond, hogy 2050-re környezetsemleges lesz a gazdaságunk, az, az, nagyon, az nagyon derék, csak azzal önmagában még nem megyünk sokra. Azt szeretném, hogy nem csak 2005-ben gond, gondolkodjunk, hanem azt, hogy mi vezet el oda, hogy a 2030-as céljainkat is meg tudjuk valósítani. Egyúttal a, a, a törvény ne akadályozza meg a bizonyos irányváltás, hogyha az szükséges, vagy indokolt. Ha visszagondolunk, Öt évvel ezelőtt a, a napenergiának a felhasználására való igény az összehasonlítható szerényebb volt, mint, mint, mint, mint mostanság. Úgy gondolom, hogy amióta a nap és a szél hát kifizeti magát, mert tulajdonképpen olcsóbb, mint a sadogatnak, hol van akkor most a szűkület, itt a tárolásnál és az elosztásnál van, úgyhogy többet kell ebbe fektetni, vagy ruházni, mint azt elképzeltük korábban. És hát ha nem vagyunk rugalmasak, akkor ezzel magunknak kárt okozunk. Úgyhogy ez csak egy példa, de számos ilyen példát lehetne hozni. Basznak igaza van, hogyha nem hát valósítjuk meg, akkor, akkor nyilvánvalóan sem értelme a, a terveknek és a jövő évi biodiverzitási konferenciára készülni, hát ez nagyon komplikált, hiszen nincsenek referenciapontjaink, igazodási pontjaink, ezeket kell kialakítani ahhoz, hogy valami konkrét találhassunk elő, és én ezt nagyon nagy kihívásnak találom, hogy ezen dolgozunk itt a szolgálatainkkal, hogy ezt elérjük ami a kereskedelmi megállapodásokat illeti, hogyha azt akarjuk, hogy a Green Deal kötelező legyen, akkor meg kell néznünk a jelenlegi üzleteinket, hogy hogyan, hogyan lehet ezeket kötelezővé, érvényesíthetővé tenni, mert egy bizonyos ponton már azt kell tudjuk mondani, az állampolgáraiknak, a választóiknak, hogy hát biztosítani tudjuk azt, hogy a fogyasztási szokásaik nem vezetnek teljes erdőírtáshoz, erdő pusztuláshoz. Hogyan lehet ezt elérni? Csak úgy, hogyha kötelezően érvényesíthető megállapodásaink vannak, például a Mercosur országokkal ami a CAP kap reformot illeti. Meggyőződésem, hogy többet is tudunk érni, még akkor is, hogyha az alapfeltételeket nem változtatjuk meg, és hát ha tudunk kreatívan gondolkozni, nem csak a második pillérrel kapcsolatban, hanem az első pillérrel kapcsolatban is, és én ezt akarom most megvizsgálni a következő hónapokban a kollégáimmal, annak érdekében, hogy legyen egy ilyen farm to fork stratégián készen tavaszra, és hát azt is el akarom mondani, hogy noha ez talán egy kicsit, hát hogy is mondjam, ikonoklasztikusan hangzik, de ha visszatekintünk az elmúlt húsz évre, arra meg, miről is szólt a kap. Hát majd így folytatjuk, figyeljetek egy kis részét képezitek a gazdaságnak. Tudjuk, hogy ugyan a történelmileg fontosak vagytok, és tudjuk, hogy tennünk kell értetek, de hát mindegy. Most egy más ajánlat találunk elő több mezőgazdaságra lesz szükség a jövőben, nem kevesebbre, de ennek másmilyennek kell lennének a mezőgazdaságnak, hogyha azt akarjuk, hogy ez megfeleljen a kártevőírtással, a e, biodiverzitás védelemmel kapcsolatos előírásoknak. Tehát egy újfajta e, megállapodást kell e, kössünk a mezőgazdasági közösséggel, és a mezőgazdászokra nagyobb szükség lesz, mint eddig, és hát ez az, amit talán az én politikai családomtól nem fogtok gyakran hallani, vagy nem fognak gyakran hallani, de én erre a következtetésre jutottam, és csak ez a dolog szomorít el, hogyha farmerek, hogy utcára mennek, és megpróbálják azt a rendszert védeni, ami nem biztosít jövőt számukra. Ez a szomorú része a dolognak, és ezt látom a saját országomban is, amikor a farmerek utcára vonulnak, és agresszívan olyan rendszert követelnek, aminek nincs jövője. Azt szeretném, hogyha ezek a farmerek olyan jövőt alakítanák ki, aminek van jövője, van, lehet, van kilátása. És hát e, ennek a folyamatnak, az újratervezésnek ez a szakbizottság is a része lehet. Hát, mint hát láthatják, hallhatják, nagyon hát heves érzelmeim, érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Nos, hogyha hát a a klíma, hát bolondériáról beszélünk, hadd mondjak, hadd emeljek ki egy dolgot, én úgy gondolom, hogy legtöbben itt a felvilágosodás gyermekei vagyunk, és hát ez azt jelenti, hogy a tényekre és a tudományra hagyatkozunk, akármilyen furcsa is, és mostanra úgy gondolom, hogy hát a tudomány az eléggé megfelebbezhetetlen, és azt hiszem, hogy ezt nyugodtan kijelenthetjük. És hát úgy gondolom, hogy egy, egy morális, és nem csak, tehát nem csak politikai, de morális bűnt követnénk el, hogyha nem lépnénk föl, és nem intézkednénk a tudomány alapján. Ez már nem egy luxus lehetőség, hanem ez egy szükség, alapvető szükség tehát hogyha felfedeznénk, hogy egy üstökös következik közeleg 30 év alatt, akkor is azt mondanánk, hogy állj csak hiszti, és ne nézzünk oda. Nem, az összes létező lehetőséget oda csoportosítanánk, és ez most egy ilyen szükség, amire mobilizálnunk kell az összes erőnket és erőforrásunkat ami a carbon border mechanizmust illeti, ezt mondom, és megint csak Madrid után mondom ezt, azok az országok, amelyek csatlakoztak Párizshoz, és hogyha nem intézkednek ennek megfelelően, akkor hát Európának kell a megfelelő intézkedéseket megtenni. És nem mondhatom azt, hogy hatalmas beruházásra van szükség a szén eltávolítására, és hatalmas szén hát, szivárgások lesznek. Nyilvánvalóan nem szeretem ezt mondani, és itt nyilván a holland DNS mondatja azt velem, hogy én nem szeretem a kereskedelmi háborúkat, a kereskedelmi hát, akadályokat, de hogyha ebbe az irányba kell mozdulnunk, nyilvánvalóan az ajánlat az, hogy mindenki tegye meg a megfelelő intézkedéseket, mert ha nem, akkor hát megfelelő intézkedésekre lesz szükség, különböző adók, vámok és illetékek lesznek, az árakat ennek megfelelően kell igazítani. Az ETS a kibocsátás kereskedelmi rendszeren keresztül is tudunk megfelelő intézkedéseket fogadnatosítani. Talán azt hiszem válaszoltam a kérdésekre, talán a mezőgazdasággal kapcsolatos kérdésre is már válaszoltam. Köszönöm szépen, akkor most áttérünk a kérdések második körére. Köszönöm szépen, elnök úr, egy kicsit nehéz helyzetbe hoz elhangzott, mivel a zöld diplomációra akartam beszélni, illetve a Nyugat-Balkánról is akartam szólni, hiszen itt konkrét tendők vannak, de úgy gondolom, hogy valamit itt tisztáznunk kell, mert a mezőgazdászok, akik Hollandiában, Németországban, Franciaországban utcára mennek, azok hát elsősorban elismerést akarnak, és ha azt mondjuk, hogy a kap arról szól, hogy hát nem vagytok olyan fontosak, vonuljatok vissza, mert ti nem vagytok egy olyan fontos szektor, és majd adok hát azt hiszem, hogy ezt a, kell, a legkevésbé hallják, úgyhogy egy kicsit hát felizgatott, vagy aggasztott az, amit itt előterjesztett. Hát tulajdonképpen ez hangzott el, tulajdonképpen erről volt szó, úgyhogy maradjanak csöndben, és nem annyira fontosak. Ezt írtam le de ugyanakkor pozitívnak, pozitív akarok lenni, és ö, valami pozitívra akarok összpontosítani abból, amit ebben a bekezdésben elmondott, ez pedig az volt, hogy kreatívan gondolkozunk. Azt mondta, hogy ö, még több pénzt akarok az első pillérből, és ö, kreatívan akarok gondolkozni arról, hogy hogyan kell a jövőnek kinézni, és hát ez érdekes, mert szólt az állami támogatási rend ö, szabályokról is, és hát ez az érdekes, mert hogyha kreatívan gondolkozunk, akkor ö, ha a farmernek 74 centet adunk egy kiló kelbimbóért, és így tovább, és így tovább. A kelvinból karácsonykor 9 euróba került, tehát hatalmas az eltérés a között, hogy mit fizetünk mi az üzletben, és mit kapnak a farmerek. Tehát az állami támogatási rendszer segítséget nyújthat, tehát azt mondhatjuk, hogy hát sokat tesznek a biodiverzitásért, és ez azt jelenti, hogy ez így olyan, ilyen módon nehezebb vagy drágább az előállítása, akkor tegyünk lehetővé megállapodásokat, olyan megállapodásokat, amelyek az árakat érítik, hogyha valami jó a környezetnek, jó a biodiverzitás szempontjából. Tehát a konkrét kérdésem Timmermans úrnak az, hogy hogyan fogják, fogja megdőzni Vesztágó alelnököt, hogy kreatívan lépjen föl, mert én úgy gondolom, hogy lehet megoldás. Köszönöm szépen, hogyha... Tehát azt szeretném kérni, hogy tartsák magukat az egy perc. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta hogy korlátozza itt az időnket. Nos, tehát első alelnök úr, Kedves Franz, először is eh, gratulálni szeretnék az Európai Green Dealhez. Ez egy fantasztikus példája annak, hogy hogyan is lehet a klíma és a szociális igazságosságot kombinálni. A kettőnek kéz a kézben kell haladnia. Tehát a Green Deal egy hatalmas és csodálatos eh, lépés a kibocsátás eh, csökkentés irányába és a karbonsemlegesség elérésére. Ugyanakkor az Európai Unió a legnagyobb fogyasztói piac, folyamatosan növekvő karbonlábnyommal. Ez elsősorban amiatt van, mert számos fogyasztási cikket importálunk. A klímaváltozás elleni harcban a fogyasztási alapú kibocsátásainkkal kell foglalkozni. A határmechanizmus módja lehet annak, hogy a gyártókat, amelyeket arra kényszerítünk, hogy fenntarthatóban állítsák elő az Európába szánt termékeket. A kérdésem az, hogy van egy alternatíva erre a határmechanizmusra, az, hogy fenntarthatósági sztenderdeket vezetnek be a termékekre, beleértve a félkész termékeket is, lehetne egy ilyen karbonintenzitás követelmény, például az acéltermékeknek, és így az ökodizájn követelményeket is lehetne szigorítani. Úgyhogy nagyon érdekelne, hogy mit gondol mindezekről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rodriguez Ramos asszonynak adom meg a szót. Nem? Yeah. eh, gracias, perdón, vicepresidente. Köszönöm szépen, alelnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy idejött hozzánk a mai napon, éppen, hogy ide érte Madridból. Igaz, hogy az Európai Unió vezető szerepe rendkívül erős volt ebben a csúcs találkozón, és igaz, hogy volt néhány konklúzió, amelyik csalódást okozott, nagyon nagy országok, nagyon nagy szennyező országok megtagadták a konklúziók aláírását, és a legjobb módja az, hogy ők is haladjanak, az az, hogy mi jobban haladjunk, mi tovább menjünk. Hogyha nem akarnak dolgozni a hatos cikkel, akkor valóban, valóban intézkedéseket kell foganatosítani annak érdekében, hogy meg tudják vásárolni a, a szénkvótákat. Meg kell nézni, hogy milyen módszeren. Az európai ipar az nem szennyez, és ezért védeni kell. De ezt nem egyedül kell megtenni, hanem a fogyasztók védelmét kell élveznünk, tudatosítani kell bennünk, hogy milyen termékeket vásároljanak, mit használnak, és milyen eh, eh, termékeket eh, helyeznek előtérbe a mezőgazdaság rendkívül fontos. A legnagyobb elismerés az, hogyha azt mondjuk, hogy most, most Európának szükség van eh, rátok egy más, új megközelítésű mezőgazdasággal. Eh, Tisztelt alelnök úr, köszönjük szépen a prezentációt. Nagyon értékelem az Európai Green Deal-t, ami az első európai szintű terv a jövő megmentésére, azonban a megfelelő finanszírozás szükséges az Európai Uniótól annak érdekében, hogy a fogyasztókat újabb költségek terheljék a energia és élelmiszerárak növekedése nem elfogadható, elfogadható, ezért költséghatékony megoldás kell, ami a technológiai semlegesség kérdését is kezeli, és figyelmet fordít a legkevésbé fejlett régiók szükségleteire. Az Európai Green Deal nem csak ambiciózus kell legyen, de figyelembe kell vennie a tagállamoknak a szükségleteit, és védenie kell a fogyasztókat, és meg kell őrizni az Európai Unió versenyképességét. A kérdéseim az következők. Hogyan fogja a bizottság azt biztosítani, hogy egyetlen régió, egyetlen város és egyetlen egyén sem marad le az átalakulás során? És milyen összeg és milyen forrásokból kerül allokálásra az igazságos átalakulási folyamathoz? Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, javier López, elszendítve. Köszönöm szépen mindenki megemlítette a COP25-öt és az abból levonható következtetéseket, és egyértelmű az, hogy Európa vezető szerepet tölthet be ebben a témában. A Green Deal nem csak egy olyan dolog, amit végre kell hajtani, hanem a legjobb módja annak, hogy legitimitást nyerünk a lakosság szemében, és hogy megvédjük azt a módot, ahonnan, ahogyan látjuk a világot. Meg birkozni bizonyos problémákkal, akkor is, hogyha vannak olyanok, akik nem akarnak ezekkel foglalkozni. Láttunk olyan szereplőket, akik mindenféle konklúziót vagy pozitív kifejletet megakadályoztak. Né, a tanácsnál is előfordult ez a helyzet. Meg szeretem kérdezni lelnök urat, hogy a 2050 évre Eh, kidolgozott eh, előrelátásaink és eredményeink az eh, ott pozitív volt a megoldás, de nem egy hangú. Mi mit gondol erről? Mit gondol arról, hogy nem minden ország támogatta? vannak változások, vannak fékek, a, a, szeretnénk tudni viszont többet tudni a, a, az alapokról, az anyagi támogatásokról, mm, ugyanazokat a pénzeket fognak, milyen alapokból fogunk helyezni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, alelnök úr, köszönöm szépen az előadását. Visszatérnék arra, hogy a különböző, a villás stratégiára, a mezőgazdasági termelés valóban meg kell változtatni annak érdekében, hogy megelőzzük az, éghajlatváltozást. Amikor meghallgattam önt, ön nem hallottam, hogy ön beszélt volna arról a paradigmaváltásról, ami szükséges. Hogy, hogy nem említette arról, hogy csökkenteni kell az állattartást. Mi tudjuk nagyon jól, hogy az állattartás az rendkívül sok nagy mennyiségben bocsátja a, a széndiokszidot, és nem létezik semmilyen megoldás erre, nagyon nagy importálásról van szó, ez be kell hozni különböző takarmányokat, és mindez egy, egy ördögi kört kreál. Egy olyan stratégiát szeretnék hallani öntől, amelyik valamilyen módon, fenntartható módon biztosítja az élelmiszereket. Mikor, meddig fogjuk az intenzív állattartást támogatni? Köszönöm szépen, elnök úr, kösz Timmermans biztos úr. Önnek van egy útvonal terve, a Green New Deal a neve ennek, hogyha úgy látjuk, hogy a levegő, az óceánok, a biodiverzitás, az, a hőmérséklet, ezeket mind, mind változni fognak, és, és egyre változnak, akkor ez valóban igaz, a világ mind a négy sarkán ez. Az előző politikák alapján ő nagyon sokat tett annak érdekében, hogy az Európai Unió új politikákat alkalmazzon. Ugyanakkor ez nem elég, ő nem beszél például arról, hogy mit kellene tenni a nukleális energiával, hogy különböző egyéb területeken nem szólalt meg. Ma este viszont megadjuk a lehetőséget arra, hogy az európaiaknak reményt adjon. Itt vagyunk önök, ön előtt, és meghallgatjuk, hogy mit tud nekünk javasolni. Olyan európai tevékenységek vannak Európában, amelyek jelenleg nagyon szennyezek, és szeretnénk tudni, mit szeretne ezekkel kezdeni. Áttérünk az utolsó körére a kérdéseknek, úgyhogy most az utolsó hét hozzászóló következik Stanislav Polcsák az EPP-től. Köszönöm szépen, elnök, elnök úr. Szeretnék csehül hozzászólni, ha megengedik. Chtěl poděkovat za váš pozitivní přístup, pane Timmermansi, protože mně se opravdu líbilo vaše vystoupení. Navázal jste, myslím, že Szeretnék gratulálni Timmermans úrnak, nagyon gondolom, hogy nagyon jól sikerült összefoglalni mindazt, ami elhangzott korábban, illetve von der Leyen asszony szavait jól követte, és hát nagy jelentőséget tulajdonoktok a Green Deal részleteinek. Én itt az erdészet kérdéséhez szeretnék hozzászólni, nem a pénzügyi részekhez azonban az erdők jelentik a leg, második legnagyobb takarófelületet a föld felületén, amint azt a környezetvédelmi ügynökség igazgatójától hallottuk, hogyha koordinált lépésekre van szükség, és létrejönnek az e-, egyezmények, akkor az Európai Unió milyen megközelítést fog alkalmazni, milyen hatásköre lesz a tagállamoknak, mert az erdészet, illetve az erdőgazdálkodás területén változtatásra van szükség, ezt több hozzászóló is hangsúlyozta, és úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, tehát milyen konkrét intézkedéseket készít elő az Európai Unió az erdőgazdálkodás területén, történni, ez milyen hatásköröket száll. Zalewska. Nie miało być ekstraordynaryjne, miało być szczegółowe i... Mai e, ülésünk e, e, nagyon részletes volt. Azt mondta, hogy 80 napunk van, mielőtt a végleges klímaaktus létrejön 100 milliárd eurót említett, esetleg talán konkrétabban is tudna szólni arról, hogy hogyan történik ennek az összegnek az odaítélése, illetve az elköltése, milyen tervezésre számítanak a következő években a 100 milliárddal kapcsolatban, illetve hogyan használják föl ezt az átalakításra, illetve hát szólna pontosabban az ütemezésre, illetve ugyanis 80 napot említett, de továbbra sincs aláírva a madridi megállapodás, és az Egyesült Államok kivonul, és hát azt mondta, hogy 5 év múlva a a tankhajó hát egy határozott úton fog járni. Úgy gondolom, hogy nem fogjuk tudni megengedni magunknak a költségét, ami a tankhajó jár. És az utolsó kérdésem pedig hát abból adódik, hogy lengyel vagyok, a Lengyelország az egyik áldozata a második világháborúnak, a kommunizmusnak, és hát sok módon keressük a továbblépés lehetőségét. A lengyel kormány évtizedek után bizonyítja azt, hogy elhatározott, és kész megtenni mindezt, ami szükséges a klímaváltozás folytatott harcos, és ez hát tiszteletet igényel, tiszteletet parancsol. I'm not sure if anybody called you that, so... Timmermans úr, nem tudom, hogy bárki is volna tudom, hogy eddig így, de akárhogy is. Két dolog. mi van akkor, hogyha nem valósítják meg, és hogyha nem tartják be a szabályokat? Tehát Európa arról nem csak az új dolgokról szól, hanem arról, hogy amit idáig elértük, megtartsuk és, és, és betartassuk. Hiszen sokan olyanok, sokan vannak, amelyek egyszerűen a meglévő szabályokat sem ö, ö, tartanak be. Tehát vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen ma azért utasítanak mert eszük ágában nincs betartani. Tehát olyan törvényeket. És egyébként többször érintettük már ezt a tépret. Az én hazámban 3-9 3 és 9 hektár között van azon hek, csökken az erdők száma óránként, mert az illegális fakitermelés miatt. Tehát, és, tehát a, az erdőtelenítés, a, az erdők képusztulása több okra vezető, vezethető vissza. És ön nem gondolt arra, hogy egy olyan programot indítson az Európai Unió, melyben azt mondja, hogy mondjuk Plant EU címmel, ugye a Európa újraültetése, újratelepítése címeit fákra utalnak. Nagyon köszönöm ezt az, öld, az új zöld dílt. Én azt hiszem, hogy ez egy tényleg a fenntartható céloknak az új manifestumának tekinthetjük, és hát a COP21 bal sikere után annál inkább tudunk örülni ennek. Szeretnék látni, hogy ebből politika válik. Most a nemzetközi aspektusokra térnék ki. És hogy a bizottság hogy ítéli meg ezt az új dílt, különös tekintettel a júniusban megjelent kommunikációra, amelyet a nemzetközi kötelezettségeket is érintette. Mit tudnak tenni az, az erdők pusztulása, portítása ellen világszerte? Tehát, hogy önkéntes intézkedések révén ez, ez nem fog megvalósulni. A fogyaszt, tehát nem lehet ezt egyedül a fogyasztókra hagyni tehát ezt nem lehet már azzal megoldani, hogy a greenwashing, ugye az a mosás szóval beérjük. Tehát sok felé azt látjuk, hogy a körülmények egyenesen rosszabbodnak, különösen a harmadik országokban. A Gólyának adom meg a szót. Biztos úr, az új erdészeti, az e új erdészeti stratégiája utalt. Tehát az, ezek az újraerdősítési tervek, azok nagyon jók, de itt a biodiverzitás kérdésére ezek nem adnak választ. Tehát a, amikor pedig az újraerdősítést látjuk, akkor 70%-ban nem ősonos fajokat telepítenek újra. A biomasszát pedig úgy látom, hogy karbonsemlegesként tekintik. De az a kérdésem biztos úr, tudjuk azt, hogy a zöld deal, a green deal, nem mozgatott meg annyi nemzetet Európán belül, főleg azon kívül, mint, mint szerették volna. Mit tudnak tenni azért, hogy a ö, európai mezőgazdasági politika Glasgow-i 2026-os reformja eredményesebb legyen. Köszönöm. Itt a Carbon Border mechanizmusra, karbonhatár mechanizmusra utalnék. Még, még sok javaslatot lehetne értékelni, és én csak egyet említek közülük. Mert úgy hiszem, hogy vámok bevezetése ebben a témában a határon az nem oldja meg a problémát. Sokkal inkább jutalmazni kéne azokat, akik, akik, akik jól teljesítenek, hiszen mi európaiak egészében már most is tisztább termelést folytatunk, mint sok más felül. Tehát például mit lehetne kezdeni az áfa alkalmazásával egy nem diszkriminatív formában? vagy akár a tejipari termelés, termelésben is. És hát ez a, a WTO szabályokkal is összhangban hozható. Ez pedig ellenének monitoring szabályok az ETS-en belül. És olyan nemzetközi standardokat lehet bevenni, mint az ISO, vagy a CC4-es is, és hát mit tudunk az olyan ö, új jelenségekkel kezdeni, mint a, mint a blokklánc ö, technológiák? Ebben az EPP részéről. A következő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, az európai lakosságot meghallgatták végre, és van egy válasz, egy konkrét, globális válasz, nagy ö, célokat üzött ki maga elé, és vannak, ö, van egy útvonal mindenki Európára figyel, figyelt, és ez a zöld egyezmény egy olyan várakozást indított el, amit nem szabad cserben hagyni. Mi úgy, gondol, úgy gondolom emiatt, hogy együtt kell ezt a zöld dílt megvalósítani a határokon átívelő kibocsátások rendszere, ez rendkívül fontos, de van néhány kérdés: Mi kritérium alapján vannak olyan iparágak, amelyek kimaradnak ebből? Mindenkitől Mm, megkérdezték arról, hogy milyen kibocsátást, eh, milyen széndiokszid kibocsátást eredményez a termelési folyamat. Én úgy gondolom, hogy ezt sokkal konkrétabban kellene meghatározni, és úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb teret kellene hagyni a kutatásnak. Köszönöm. Thank you very much. Az utolsó néhány perc, az öné Timmermans úr. Eszter de Langevel nem értek egyet egyébként, de ebben a kérdésben értünk, mert egyébként valami teljesen félreértett, mert pontosan arra utaztam, utaltam, hogy a kap reformja pontosan azt eredményezte, hogy a gazdák úgy érzik, hogy marginalizálódtak. Ezt, ezt tisztázzuk. Tehát a kap reformját úgy kellene továbbvinni, amiben a gazdák azt érzik, hogy a karbonsemleges gazdaság, széndiokszid semleges gazdaság kialakításában a gazdákra éppen, hogy nagyobb szerepet kívánunk adni, mert hogy többet kéne termelniük. Na, most akkor az állami támogatás kérdésében. Igen, ezeket a szabályokat újra elővesszük, és a zöld beruházásokat támogatnunk kell a jelenlegi ösztönzőket újra kell gondoljuk, az állami, illetve az állami támogatásra vonatkozó szabályokat, az ezekért való versenyszabályait, a szabályozási sémákat. Gyakorlatilag a harmadik vari forradalom jegyében, szellemében kerültek megfogalmazásra. Nem az új gazdaság számára, tehát a a, a Green Deal, a, a mi céljaink szempontjából ezeket újra kell gondolni. Tehát akkor, amikor azt nem láttuk, hogy vannak, akik itt milliókat keresnek ezen a jelenlegi fölálláson. Hát, hát azt mondjuk nem, nem várhatjuk az emberektől, hogy csak úgy megosszák velünk a bizonyos adatokat, amelyeknek az értéke milliókra fordítható. Tehát nem csak a, a, a Green Deal-el kapcsolatban, de az egy gondolom itt a, vagy fenntartásom a, a Green Deal-el kapcsolatban, az az, hogy arra kell ügyeljünk, hogy különbséget tegyen a tagállamok helyzete, helyzetében. Olyan adott esetben azok a tagállamokat, amelyek rendelkeznek pénzeszközökkel, előnyösebb helyzetbe tudja hozni, mint akiknek ez nincs. Tehát ezzel nagyon kell vigyáznunk. Tehát ez egy olyan következmény lehetne, ami ugyan előadhatott, hadd szeretném hangsúlyozni, hogy ez semmiképpen nem a szándékunk. Akkor, amikor ezeknek az új, a lépéseink következményeit felmérjük, akkor ezzel mindenképpen számolni kell. Itt a, a, a szénhatár mechanizmus vonatkozásában Sok tekintetben figyelme vehetünk azzal, hogy számolhatunk azzal, hogy egy adott terméknek milyen a széndiokszid kibocsátási lenyomata, lábnyoma. Előírhatjuk ezt mondjuk gyártók számára, stb. stb. Szerintem odáig jutottak a dolgok, hogy tulajdonképpen ezt akár tényleg mondhatjuk is neki, de azt gondolom, hogy a a lakosságnak, a fogyasztóknak és a hatóságnak is hasznos lenne, hogyha ezt láthatnák. És az is, tük, az is kiderülne, hogy mindez mennyiben tükröződik az árban, vagy a versenytársaknak az áraihoz képest, ez, ez mit jelent számukra. Tehát, tehát hogyha ugyan csökkentjük a, a széndiokszid kibocsátás árát, de Tehát, hogyha összehasonlítjuk azt, hogy egy adott tonna acél milyen környezeti lábnyommal jár, hogyha Európába hozzuk, vagy hogyha a világ más tájáról, ez egy, ez egy hasznos információ lehet ez jelenthet termékdefiníciót, vagy a határon kivetett adót, vagy, vagy az etés módszertant. De akárhogy is, realistának kell lennünk. Ez így vagy úgy be fog következni. Nem tehetjük meg azt, hogy a saját gazdaságainkat tesszük sérülékenyebbé, amiatt, hogy nem tesszük meg a, a megfelelő lépéseket ami, hogy, ami azt a kérdést illeti, hogy ez milyen többletköltsége jár a fogyasztók rész szempontjából. Erre azt mondom, hasonlítsuk össze a lehetséges különbséget, hogy mennyibe kerül, hogyha lépünk, és mennyi többletköltsége jár, hogyha nem lépünk. Hogyha nézzük a Budapest, Varsó, Prága, Pozsony polgármestereit, ezek mind segítséget kérnek, hiszen a, levegő minősége miatt egészségügyi problémákkal küzdenek. Tehát az azon túlmenő, hogy több mint 400 ezer európai hal meg idő előtt a, a, az egészségügyi vagy a légproblémák miatt, levegő problémák miatt is, ennek a gazdasági ára is rendkívül magas és teljes mértékig hiszek abban, hogy az energia költségét lejjebb tudjuk szorítani, hogyha, hogyha szigeteljük az épüteleket, és a többi. Tehát, hogyha, hogyha az hogy az, erd, hogy az erdészetre is jobban építünk az építőanyagainkban és azt is elfogadom, hogy minden változás költséggel jár és nehézségekkel, de az előnyök is nagyon nagyok. Nézzük, hogy ha városokat széndiokszidmentesíteni tudjuk, ezek a zöld városok mennyivel vonzóbbá válnak. És a, és a szénköltsége is lecsökkenne majd. És egyetértek, abban, hogy senki ne érde az azt, hogy magára hagyták. Vannak olyan helyek, ahol ez a kihívás sokkal nagyobb, mint másfelé. Vannak olyan tagállamaik, ahol, ahol az energiájuk, energia mixnek mind a, fel, mind a fele megújulható. Mint aztán ott van másfelől Lengyelország, ahol az energia mix 80%-a szénszármazékra épül. Nem is vitatják ők sokkal nagyobb kihívással kerülnek szemben más országokkal összehasonlításban. És hogyha a lengyel kormány azt mondja, hát ha ezt meg kell kizsálnunk, és azon az áron, amilyet mondja, hát ak- akkor szolidaritásra számítunk nekik. Ebben teljesen igazuk van, ezt nem lehet megkerülni. Tehát azért ezt az európaiaknak is látni kell, tehát hogyha egy igazságos átmenetet szeretnénk megvalósítani, akkor ez, ez így mehet. De ez nem arról van szó, hogy hogy, hogy ez, a, ez az alap mondjuk 100 milliárd vagy 100 millió, ezt majd még finom hangolni kell. De akárhogy is önök közé majd egy konkrétabb tervel állok elő, ami pontosabb. Ezen túlmenően azonban az Európai Unió egyéb eszközeit is újra kell hangolni, amik ezt a célzet, célhoz vezetnek. Nem csak arról van szó, hogy, a, hogy, hogy az említett átmeneti alap majd segít az igazságtalanságok megszüntetésében, de minden egyes alapot ebbe az irányba kell újra hangolni. Tehát meg kell teremteni mindazon F pénzügyi eszközöket a tagállami tagállamokon belül is, amely ugye itt mellé lehet tenni, és a magánszféra is, hogy beruházzon ezekre a területekre. Így meg kell legyen a pénzünk mind arra, amire küldenünk kell. Most a konklúziókra, tehát a, egy kérdést most átugrok, mert Lopez úr elment, hogy félrejteseket elkerüljünk, itt az igazságtalanságoknak a, a, a, az elkerülés és jóvátételről van szó, és de nem csak a szén vonatkozásában ö, fogalmazódik ez meg. Ez a szociális területekén, a munkaerő vonatkozásában, ö, vagy az ö, elavult iparágakat, amelyek bizonyos területeket uralkodtak. Tehát nem csak a szén ö, vagy széndiokszidról szól, hanem az igazságokról általában. A mezőgazdasági termelés vonatkozásában az első körben már ö, sokat mondtam erről, most azt kell mondjam, tényleg sok minden változtatni kell. Jelenti ez azonban ez azt, hogy kevesebb állatra van szükségünk. van de Gandelázs, ahogy mint mondta, nem szükségszerűen gondolom el. Lehet így is dönteni, és ezt majd ők eldönti, de lehet például azt, hogy arra fordítunk pénzt, hogy olyan élelmiszer, illetve állati tápot állítunk elő, amely a széndiokszid kibocsátást csökkenti. Tehát lehet, el tudom képzelni, hogy egy ilyen átállás nem is kerülne adott esetben sokba. De hát mindaz, amit itt változtatni akarunk, az a mezőgazdaságért történik, és a nem a mezőgazdaság ellen, vagy ellenében, tehát gazdáknak, hinniük kell, és jobban, mint bármi változtatásban ezelőtt, hogy, hogy, hogy itt, egy, itt, itt egy ajánlatot teszünk nekik, és nem az ellenségeiktől jön ez az ajánlat. Sokat beszéltem már uh, az erdészetről, az erdősítés jó lehet, hogyha megfelelően csináljuk. Úgy gondolom, hogy a feladatunk az, hogy a megfelelő tudományos bizonyítékokat szállítsuk, hogy ne szülessenek rossz döntések, de nem lehet az erdősítéssel elterelni a figyelmet az erdőításról az erdősítéssel nem lehet kompenzálni az erdőírtást, úgyhogy meg kell védeni az elsődleges erdőket. Úgyhogy ez csak része lehet a válasznak, és nem lehet maga az egész válasz. Meg kell vizsgáljuk a gyártási láncokat és az elosztási láncokat, és a hatásvizsgálat ebben a, terület, ebben a kérdésben nagyon hasznos lehet és hát nagyon szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy, hogy ez mennyire lehet maga ugye mindent megoldó hát ötlet. Az országok, amelyek Európába szállítanak, meg kell, hogy gondolják, hogy hogyan tudják leállítani az erdőírtást. Tehát az egyik dolog a másiktól nem független. Tehát ezzel kapcsolatban egy átfogó megközelítésre van szükség. A bizottság úgy döntött, hogy szigorúbbak leszünk a végrehajtás területén. Ezt nem mindenki fogadta örömmel ezt a hírt, de erre kényszerülünk. Ugyanakkor az, hogy szigorúbbak leszünk, ez azt is fogja jelenteni, hogy ebben együtt kell működjünk a tagállamokkal, hiszen az erdőgazdálkodás területén nem vagyunk nagyon erősek, itt csak a meggyőzés erejével élhetünk, úgyhogy együtt kell haladjunk a tagállamokkal, és olyan terveket kell kialakítani, amit osztozni tudunk, és akkor lehet aztán ténylegesen elérni bármit, valamit is. Nos, csak nagyon gyorsan itt az utolsó kérdésekre. Igen, meg fogjuk vizsgálni a megülő energia irányelvet, és hát a megülő energiát önmagában valóban a biomassa, tehát az, a, az az illúzió, hogy minden jó, ami bióval kezdődik, hát ezt, ettől meg kell szabadulnunk ettől a tévhittől, meg kell nézzük a tényeket, és a biomassa önmagában nem feltétlenül tökéletes, meg kell nézni a biomasszának a minőségét, és hát ezt valóban valóban, hát, hogyha hatalmas mennyiségű fa pelletet állítunk eh, elő, és ezt kezdjük égetni a szén helyett, akkor nem vagyok biztos benne, hogy nagyon hozzájárulunk a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez. Tehát nagyon óvatosan kell lennünk, és ez újra erdősítéssel is, hogyha az erdősítéssel akarjuk kompenzálni azt, hogy kiírtunk száz éves fákat, akkor ezzel tényleg nem jól, jól járunk el. Úgyhogy nagyon óvatosnak, és hát nagyon tudományos alapúnak kell lenni. Úgy gondolom, hogy már választottam ezzel a eh, karbonintenzitás kérdésére és hát szintén a, válaszoltam a szén határmechanizmusra is. Nos, tehát akkor ennyi, azt hiszem. Köszönöm szépen ezt az első vélemény és eszmecserét. Jövő évben, január 13-án találkozunk, addig is mindenkinek kellemes pihenést